Uh, a very good morning, uh, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. A belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság 13-as első ülésén, 200-as első ülésén mindenkit üdvözlök. Itt a sorokban, különösen azokat a képviselőtársamat, akik keményen dolgoznak, és itt vannak, és még inkább a kulcsfontosságú dossziék előadóit, akiknek sok munkájuk volt a ünnepek alatt, a sok módosító kezelésében. Az illetékesek mindjárt hozzászólnak majd. Ám először hadragadjam meg az alkalmat, hogy mindenkinek boldog új évet kívánjak. Remélem, hogy mindenki frissen tért vissza a karácsonyi szünetről. Egy várhatóan nagyon uh, sűrű év előttünk, a 2014-es választások előtti utolsó teljes évben, hogy szalad az idő. Üdvözlöm azokat is, akik internetes televízión, webstreamen nézik az ülésünket. Egy, és az Imco News kiadványunk újévi száma is készülőben van, a következő ülésünkre azt is kiosztjuk. Menjünk tovább az ülés témáira körbeadtuk a napirendet, elfogadottnak tekinthetjük? Köszönöm. Egy konkrét témával foglalkoznék, egy korregendummal. Voltak éppen technikai módosítása a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó szabályozás módosítása van szó. Egyes dátumok nem voltak helytállóak az eredeti szövegben, Pánceri úr az előadóval és az árnyékeladókkal egyeztetve, mert szakbizottságnak is jóvá kell hagyni formálisan, benne van az anyagban az erre vonatkozó pont, ha csak nem ellenzi valaki az ülés végéig, akkor ezt is formálisan elfogadottnak tekintjük ezt a korregendum módosítást. Menjünk tovább. Az egyik kulcsfontosságú projekt, amelyen évek óta dolgozunk, Benite Vernyó vezetésével a szakmai minősítések elfogadására szóló irányebről van szó. Benedett fog beszélni a kompromisszumos módosítókról most. Örülök annak, hogy minden árnyék előadó itt van. A Grip asszony a néppárt nevében, Buszoly úr helyett Parvanova asszony, McLarkin asszony az ICR nevében, Hendel úr kimentette magát, ám ennek ellenére szinte teljes körben itt vannak az árnyékelődők. Jürgen Tichert is üdvözlöm, és csapatát, akik olyan keményen dolgoztak ezen a témán, meg is adom majd nekik is a szót, neki is a szót hogy tájékoztasson a dolgok állásáról. További szófécsépés helyett az előadónak adom meg a szót, hogy mondja el Bernadett, parancsolj, hogy áll a kompromisszumos módosítók ügye. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is, mielőtt elkezdenénk magát a vitát, kihasználnám ezt az alkalmat, hogy minden jelenlevőnek eh, minden jót kívánjak az új évre, reméljük, hogy eh, jó évünk lesz, lesz együtt eh, dolgoznunk, hiszen egyik vagyunk azon kevés szakbizottságnak, ahol a frakciók valóban európai, jó európai szellemben, baráti légkörben dolgoznak, annak ellenére, hogy politikai meggyőződéseink gyakran eltérnek, hiszen a közérdeket szolgáljuk, és eh, ez vezetett a dosszi esetében is eh, eh, engem. Most sokat dolgoztunk ezen a témán, de jó volt egyetműködni mindenkivel, és persze ne felejtsük el a tolmácsokat, akik minket híven szolgálnak, és akik nélkül nem menne a munka. Még egyszer mindenkinek boldog új évet kívánok. Lássuk akkor a szakképesítések témáját. Hónapok óta rendszeresen ülésezünk, tárgyalunk adó kollégákkal, akiknek még egyszer köszönöm az együttműködést. A legfontosabb kérdésekben sikerült is már kompromisszumokat találnunk. A célunk az volt, hogy a különböző álláspontokat, amelyek a számos módosítóban kifejtésre kerültek, hogy ezeket valahogy megpróbáljuk összegyúrni és közben persze a tanács és a bizottsággal is meg kellett állapodnunk. A kompromisszumok még nem zárultak le, ezek nem végleges eh, formátumúak, hiszen jövő hét szerdán még lesz egy shadow ülés. Két eh, különböző frakció eh, elveit próbáltuk valahogy közelíteni. Még egyszer mondom, a, a szöveg sem végleges, jövő hét szerdán még próbálunk finomítani rajta, és még nem sikerült egy két témában teljes mértékben megállapodni. Először is utalnék arra, hogy ebben a javaslatban eh, mik voltak a célok, mik voltak a konkrét eh, témák. A részleges hozzáférés ennek eh, eseti elbírálás alá kell esnie, vissza is lehet utasítani az illetékes hatóságok által, hogyha ez a közérdeket veszélyezteti, és elengedhetetlennek tartottuk azt, hogy ezt az utolsót mindenképpen definiáljuk, hogy mi az, ami veszélyt jelenthet a közérdekre. A a szolgáltatási irányelv definícióját vettük alapul, illetve az Európai Bíróság joggyakorlatát. A részleges hozzáférésnek három előfeltéte kell, hogy legyen, hogy Eh, egy teljes hozzáférési kérelmet már visszautasítottak, kettő, a származási országban teljes mértékben értékű szaképesítése rendelkezik a kérelmező, illetve eh, hogy ilyen ágazati megállapodása nem létezik. A gyakornoki programokkal vagy gyakorlattal kapcsolatban, nos, a, eh, a fizetett gyakornok, bajnokságra vonatkozó javaslat e, törlésre került, ugyanakkor e, a szabályozott e, képzés részét képezi gyakran a gyakorlat. Ami a szakmai kártyát illeti, nos, a következő volt a célunk az Európai Szakmai Kártyával kapcsolatban. Mindig is meggyőződésünk volt, hogy szükség van arra, hogy fenntartsuk azt a, a, a hallgatólagos megállapodást, ami ez ügyben megvolt, ezért azonban mindenképpen ki kell azt mondani, hogy a hallgatólagos megállapodás nem képezhet egy konkrét jogot, ami pedig a határidőket illeti, további kiegészítő információ kérése esetén ez nem függeszti fel az eljárást, illetve nem hosszabbítja meg a határidőt, és mindenképpen megfelelően kell eljárni. Ami a bizonyos problémákat jelent a figyelmeztetési rendszer, vagy figyelmeztető rendszer, hiszen a nemzeti jogszabályok és hagyományok, gyakorlatok jelentősen elkérnek. Figyelembe kell venni ezeket a sajátosságokat, ugyanakkor a különböző dokumentumok hamisításával való visszaélés esetét is itt fel kell vetni. A nyelvi kérdésekkel kapcsolatban több gyakorlati jellegű kérdés is felmerül. Megpróbáltuk tisztázni tehát, hogy kinek mi a felelőssége. Az ellenőrző hatóságok, csak az illetékes hatóságok ellenőrezhetik hogyha a tagállam nem jelöl ki erre külön egy hatóságot. Ráadásul úgy tűnt számunkra, hogy fontos figyelembe venni a kérelmező szakképesítését, illetve nyelvi kompetenciáit eh, bizonyító dokumentumok eh, benyújtása, eh, illetve különböző szakmai nyelvvizsgákra vonatkozó mm, igazolások, akár csak a külföldi tanulmányok igazolása. Erre még nem találtunk megoldást, nem mm, találtunk megoldást több ö, hivatalos ö, ö, nyelvet ö, is el kell ismerni, éppen azért, hogy a mindennapi munkájában szükségtelenül új nyelv megtanulására ne kényszerítsünk valakit. Itt van, gondoljunk például Belgium esetére, Spanyolország esetében is megoldatlan ez a kérdés. Itt van például a Katalónia tartományának a kérdése. Talán jövő hét szerdán a Shadow ülésen erre megoldást tudunk találni erre a nyelvi problémára de minden esetre szerintem egy regionális nyelvvel kapcsolatos kötelezettséget elejön igencsak problémás lehet. Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás minőségét javítsuk, és az élethosszig tartó tanulás magas színvonalát úgy tűnt, fontosnak tűnt, hogy, hogy az egészségügyi szakmában az eh, egész eh, élet, az élethosszígtartó tanulást eh, biztosítsuk, és itt a különböző szinteket kell meghatározni. A közös képzési keretre vonatkozóan, nos ez különösen fontos eleme ennek a javaslatnak, európai szempontból, hiszen ez valóban átjárást jelenthet majd az automatikus elismerés eh, felé, hogyha közelednek a, a szakképzési rendszerek. Ezért azt kívántuk biztosítani, hogy a szakmai eh, szervezetek eh, teljes mértékben részt vegyenek ezeknek a közös képzési kereteknek a kidolgozásában. Ami a különböző ágazati kérdéseket jelenti, a jó néhány módosítás érkezett erre vonatkozóan, amelyek megpróbáltak azokra, és megpróbáltunk ezekre az ezekben kifejezett aggodalmakra reagálni. Itt van például a az egészségügyi alapképzés. Nos, azt javasoltuk, hogy a hat éves időszakot újra bevezessük be, egy alternatív öt éves kurzus elfogadása egyes tagállamokban bevett gyakorlat. Ezt is elfogadhatónak tartjuk, bevett feltéve, hogy 5500 órás határt bevezetjük, illetve az új 21 cikket említeném itt. A fogorvosokra vonatkozóan Itt egy 5000 órás határt javasoltunk. Tudjuk, hogy egyes konkrét betegségekkel csak stomatológusok vagy szájsebészek foglalkoznának. A bevákkal kapcsolatban tudjuk, hogy ezen a területen is egyre nagyobb a specializáció, és a konkrét szakképzésen túlmutatóan, ezért úgy éreztük, hogy nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati szempontokat is fel kell, hogy ölelje itt a képzés. És a tanástól nagyon eltért az elején az álláspontunk. A gyógyszerészekkel kapcsolatban van még módosítandó cikk, ahogy azt az MV szakbizottság hódosítójában is olvashatjuk. Az építészmérnökökkel kapcsolatban itt eh, a hat éves eh, képzésre eh, vonatkozó álláspontot támogatják a legtöbben, ugyanakkor egy harmadik megoldást is elfogadhatunk, ami ez egyéves gyakorlati képzést is figyelembe vesz, ami gyakran a képzésnek nem a végén, hanem valamikor a közepén vagy a során fordulhat elő. Itt a spanyol példát hoznám fel, ahol a fiatal építész hallgatók nehezen, gyakran nehezen találnak a képzés végén gyakornoki programban nehezen tudnak részt venni. Ami a közjegyzőket, illetve a, az egészségügyi dolgozókat, a növéreket illeti, ez két különösen problémás kérdés. Az EP-ben eh, sincs még véglegesen álláspont, de az igazi problémák a tanácsal van. Nincs eh, egy kompromisszumos eh, szöveg. E két kérdésre kell megoldást eh, találnunk. Most erre koncentrál a munkánk eh, jövő szerdáig, illetve január 23-ai szavazásig a közjegyzőkkel kapcsolatban. Szerintem rövidesen meg tudunk majd állapodni egy kompromisszumról, ami a nővéreket illeti, ahogy a dolgok jelenleg állnak. Most nem akarom kiteríteni a kártyáimat, de találkoztam, egyeztettem a Német Szövetségi Egészségügyi Miniszterrel kedden egy és egy negyed órát tárgyaltunk erről, hiszen Németország blokkolja ezt a témát, őszintén tudtunk tárgyalni erről. Azt hiszem, hogy nem talált süket fülekre az az üzenet, amit megpróbáltam vele megosztani, hiszen közelíteni kell itt a feltételeket európai szinten, ami a nővéreket eh, illeti, ez a Németország esetében 10 eh, eh, éves képzés, szakképzés van. Nem tudom, hogy ez a 10 év mennyire maradhat meg. Talán akkor, hogyha újra gondolják, és a egy olyan listát állítanak össze, amelyeket az egészségügyi dolgozók és nővérek mindenképp el kell, hogy sajátítsanak, és amelyeket, amely készségeket rendszeresen e, frissíteni kell. Németországban is máshol is annyit változott a nővérképzés, hogy egész egyszerűen nem kockáztathatjuk meg, hogy a nővérképzésre vonatkozó szabályok esetleg a betegek egészségét kockáztassák. Etéren a parlament a tanács előtt jár, legalábbis úgy érezzük, hogy közelebb állunk egy kompromisszumos megoldáshoz, remélem a tanács is meg tudunk majd állapodni. De ez idáig nem értünk el igazából semmit, és nehéz vitákra számítok. Jelenleg ennyit szeretnék elmondani, elnök úr. Hetek óta töröm a fejem rajta éjjel-nappal, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani és eh, ahogy eh, előre haladunk a mm, tárgyalásokkal, egyre jobb érzésem van ez ügyben, nem, nincs könnyű dolgunk, de 2013 jól indul. Köszönöm mindenkinek, képviselőknek, szakértőknek, asszisztenseknek együtt dolgoztunk, nagyon fontos téma ez Európa számára. Well, thank you very much for so... Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan felvázolta az előrelépéseket, és azokat a területeket, ahol még további munkára van szükség. Köszönöm azt a vezető szerepet, amelyet vállalt és amelyet kifejtett a cél elértése. Elérés érdekében persze az nem várható, hogy mindig mindenben egyetértsünk, ám a lehető legjobb kompromisszumos eredmények önnek köszönhetőek. Hallgassuk meg az árnyék előadók véleményét. Le Grip asszony az első. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek minden jót kívánni itt az IMKO szakbizottságban. Mindenkinek minden jót kívánok 2013-ra és jogészséget. Ami a konkrét előttünk fekvő szakmai képesítéseket elfogadásáról szóló dossziét illeti, újra és újra felmerül ez a kérdés, Eh, az, az utolsó pillanatig próbálunk eh, mindent megtenni a kompromisszum érdekében. Egész idáig az építőjelekű kompromisszumos légkér eh, uralkodott. De egyre mélyebb vita folyik, most már valóban a részletekbe mentünk ahogy azt az előadó asszony is elmondta. Van még eh, egy-két finomítandó dolog a javaslatunkban, és eh, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy valóban meggyőző többség eh, támogatását el tudjuk nyerni, hogy, és hogy koherens és szilárd javaslatunk legyen. Lássuk el először is az európai szakmai kártya kérdését ezzel kapcsolatban a határidő kérdéséről a tagállamokkal még a tanácssal tárgyalnunk kell, annak érdekében, hogy pontosan lássuk, hogy az eljárás mennyire megvalósítható. Ami a hallgatólagos jóváhagyást illeti, itt egyetértek az előadóasszonynal, ezt az e- elvet meg kell őrizni, ez fontos eszköz lehet a kezünkben a tárgyalások során a tagállamokkal, a tanácssal szemben, hogy arra kötelezzük, kényszerítsük őket, hogy az európai szakmai kártya kérdését komolyan kezeljék. Egyes tagállamokban, illetve főként mondjuk az egészségügyben és más szakmában komoly aggodalmak vannak ezzel kapcsolatban. Éppen ezért Eh, az eh, egészségügyi eh, szakmák esetében, további információk kérése esetében felfüggeszteni az eljárást, illetve meghosszabbítaná a határidőt. Ez adott esetben egy héttel. Ugyanakkor automatikus jogot nem teremt a hallgatólagos elfogadás vagy beleegyezés. Ezt fontos hangsúlyozni. Ami a részleges hozzáférést illeti, az eddig elért eredményekkel erre illettek vagyunk, a, már csak azért is, mert a frankciók véleményét sikerült figyelembe venni, hiszen valóban nagyon e, eseti alapon kell elbírálni, és nagyon szigorúan szabályozni kell a részleges hozzáférés kérdéseit annak érdekében, Eh, hogy az automatikus elismeréssel már rendelkező szakmák esetében ne gyengítsük a rendszert. Még egyszer mondom, az EPP álláspontját eh, eddig figyelembe vették, remélem ez így is marad. Egyes eh, szakmák aggodalmait megpróbáltuk beépíteni a javaslatba, emlékeztetnék itt a saját módosítómra, a közérdeket veszélyeztető esetekre, az Európai Bíróság tehát teljes mértékben beépítettük a kompromisszumos javaslatba. Fontos azt is tudni, hogy éppen e, ezokból e, tagállam e, közérdekre hivatkozva visszautasíthatja a részleges hozzáférés iránti kérelmet, ez a módja annak, hogy egyes tagállamokat és szakmákat megnyugtassunk, hiszen aggodalmakat fejeztek ezzel kapcsolatban. A figyelemmel kell követni, hogy hogyan alakul az Európa Bíróság joggyakorlata bíráskodása ez ügyben. Az Európai Bizottságot tájékoztatni kell a tagállamoknak, hogyha egy részleges hozzáférés rendi kérelmet visszautasított egy tagállam. Szerintünk eh, a bizottságnak, az Európai Bizottságnak napi szinten nem feltétlenül kell eh, foglalkozni eh, ezekkel a kérdésekkel, de mégis valamilyen monitoring mechanizmust eh, be kell építeni a rendszerbe. A 60-as eh, cikk eh, pontosan erre tesz javaslatot, hogy minden két évben felvizsgálják azt, hogy az egyes tagállamok ezen megszültendő irányelvet hogyan alkalmazzák, hogyan ültetik át a gyakorlatba figyelembe. Tehát két évente lenne egy ilyen értékelés, egy ilyen elemzés. Ami a gyakornoki programokat, a gyakorlatot, szakgyakorlatot illeti, a egy ambiciózus eleme volt ez az irányelv tervezetnek, amely üdvözlendő, hogy kiterjedjen a direktíva hatája, az irányelv hatája a szakmai gyakorlatra is. Felmerült a kérdés, hogy preambulum bekezdésben vagy egy igazi cikkben szerepeljen ez a kérdés. Nos, ezt a jogszabályt is megragadhatnánk arra, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az a kapcsolatban, hogy a szakmai gyakorlat mennyire fontos, hogy ez magas színvonalú legyen. Éppen ezért az előadóval még egyeztetünk el ez ügyben. Reméljük, hogy ez a tárgyalások során jó kiindulási pont lesz a többi intézménynél, főként a tanácsra gondolok itt. a képzés, a, a minőségi vagy színvonalas képzés, a szakmai gyakorlat kérdése. Ott már kell és Schwab a 65 bis vonatkozó módosítója pontosan arról beszél, hogy a tagállamok maximalizálhatják, tehát korlátozhatják a szakmai gyakorlat hosszát, a származási országban megfelelően szabályozott szakmák eh, szabályait eh, figyelembe véve. Szerintem ez egyébként egyszerűen megoldható probléma lesz. Eh, végezetül két szakmáról szólt, fontos és, és gyakori szakmáról szólt az előadó, asszony, amelyről igen sokan sokat tárgyaltunk, nem kis időt és energiát fektettünk ebben a közjegyzők és a e, nőnek e, egészségügyi dolgozók kérdése. A közjegyzők kérdése, legyünk őszinték, továbbra is megosztja nem csak a tagállamokat, hanem a képviselőket is e szakbizottságban. Hallottuk újra és újra többször az érveket, a közjegyzői szakma képviselőitől, akik bizony óckodnak a, az irányelvtervezet javaslataitól. A tanács erre vonatkozó javaslatai egyre bonyolultabbá váltak, tehát roppant bonyolultak, és e, igen, csak nehéznek látom azt, hogy ennek az irányelvnek a hatája kiterjedjen -e erre a szakmára, főként egy napra a másikra. a jogbiztonságot emlegeték legtöbben, a közvető szakmai esetében ez egy határozott üzenet volt az Európai Bíróságtól is a állampolgársággal kapcsolatban, ez megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor ez a téma akadályt, gátat jelenthet a megegyezés irányába a tanácsban, tehát gátolhatja a, a folyamat a tárgyalási folyamat lezárását. Tehát tudjuk, mennyire fontos számunkra, hogy elfogadjuk ezt az irányelvet. Nagyon sok szeretnék, hogyha, sokan szeretnék, hogyha minél hamarabb életbe lépne ez az irányelv tervezet, tehát éppen ezért megismétlem javaslatomat. Talán, talán a közjegyzőkkel kapcsolatban elképzelhető egy olyan megoldás, hogy egy ilyen randebuzárodékot vegyünk be az tervezetbe, mi szerint nem terjed neki az tervezet hatája a közjegyzőkre az első pillanatok kezdve, de majd egy későbbi pillanatok kezdve, hogy ezt a rendezvú záradék esetében megszoktuk. Ami pedig a a nőrek egészségügyben dolgozók szakképzését illeti, régóta keressük a kompromisszumot ez ügyben. A legutóbbi ülésen hosszasan eh, kifejtettem a néppárt álláspontját ez ügyben. A 31-es cikkre vonatkozóan be is nyújtottunk éppen ezért egy részletes módosítót. Talán ez lehet kiindulási alapa az együtt gondolkodáshoz. Úgy véljük, hogy eh, ez megfontolandó eh, álláspont, az előadó asszony kormánytól azt várjuk, hogy őrizzük meg a különböző nemzeti képzési rendszerek sajátosságait. Több tagállamban is ugyanis csak sajátos rendszerek alakultak ki az évek alatt, és talán a kompetenciák listáját kellene finomítani, úgy alakítani, formálni, hogy ne az évek, hanem a kompetenciák domináljanak a döntésben, a meghatározásban. Én mondjuk álmatlanságban nem szenvedem ezen dosszié miatt, de mégis azért töröm a fejem azon, hogy hogyan lehetne kreatív megoldást találni erre a problémára. Mondom még egyszer, hogy megőrizzük a tagállamok különböző rendszereit, hogy eldönthessék, hogy ezeket a számukra fontos, sajátos rendszereket. Elnök úr, ennyit szerettem volna tőszavakban elmondani. A munkánk során megpróbáltuk a költségeket, a pragmatizmust is szem előtt tartani, illetve az, ágazati szakmai szervezetek véleményét. Eljött azt hiszem a pillanat, hogy egy, egy, egy, egy horizontális megközelítésből az utolsó pillanatokban valahogy egy koherens, valóban összefüggő, logikus csomagot állítsunk össze, hogy a szakmai képesítések, kompetenciák harmonizációját valahogy megpróbáljuk elérni biztosítani, tehát egy, egy globális, horizontális, koherens megközelítést kellene alkalmaznunk, hiszen a mobilitás, a szakmai mobilitás az európai munkaerőpiac és gazdasági növekedés motorja lehet. Well, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt, ezeket a nagyon érdekes észrevételeket, annak kapcsán, amit Vernyó asszony is elmondott. Turunen asszony, aki mindig kemény munkát végez, az Ekon bizottságba kell, hogy menjen, úgyhogy eh, Parvanova asszonyt kérdezném, hogy először átadná a hozzászólás jogát neki. Köszönöm szépen, és eh, boldog új évet kívánok mindenkinek, különös tekintettel az előadónak is. Van néhány nagyon fontos eh, aggály, amelyre ki kell térnünk. Én is úgy gondolom, hogy Fontos lenne, hogyha a jövő héten ezt le tudnánk zárni, de ehhez még kemény munka szükséges. És szeretnék most hangot adni az aggodalmainknak. Az egyik az a részleges gyakorláshoz való jog. A szöveget behatóan tanulmányoztam, és aggat bennünket, aggaszt bennünket a 4FB cikk legutolsó része. A tanács ezt a részt törölte, és talán a parlamentnek ugyanerre kellene törekednie. Ami pedig a gyakornoki képzéseket illeti, itt arról van ugye szó, hogy a tevékenységet részekre lehet -e bontani, és hogy a szakma státusza, mint autonóm szakma, minősül-e a fogadó tagállamban, vagy a származási tagállamban hiszen az kell, hogy legyen mérvadó, hogy az ember milyen helyen kívánja gyakorolni ezt a szakmát. Ami pedig a gyakornoki képzéseket illeti, tudják, hogy jónak tartom azt, hogy azt a menetrendet, amely által méltó képzéseket kívánunk biztosítani Európa szerte. 2010-ben a foglalkoztatási szakbizottságban is foglalkoztam egy ilyen témájú jelentéssel, tehát tudják, hogy ez fontos számomra. De említettem, hogy december 5-én a bizottság pontosan ebben a témában a szociális partnerek bevonásával konzultációt kezdeményezett. Talán egy kicsit korai, ha most ezt elkezdjük szabályozni, hiszen itt szerződésekről van szó. Nem tudom, hogy ez az irányelv a megfelelő hely-e ahhoz, hogy ezt szabályozzuk, és hogy ez a megfelelő pillanat. A javaslatát láttam. Lehet, hogy ez a javaslat, amely korlátozottabb, egy jó megoldást kínál. Meg kell néznünk, hogy a szociális partnerek hogyan vélekednek erről, de talán ez egy járható út lehet. Ami pedig a nyelveket illeti, tudják, hogy a zöldek frakciójában vannak ugye regionalista képviselők is, akik számára fontos, hogy tiszteletben tartsuk a konkrét nyelveket, bizonyos nyelveket, és gyakran bizony két nyelvről van szó. A szöveg azt írja, hogy az egyik hivatalos nyelv. Tehát ezt tanulmányoznunk kell, hogy megállapítsuk, vajon a frakcióm számára ez a megfogalmazás kielégítő-e. A negyedik pont pedig a delegált jogi aktusokra vonatkozik. Azt hiszem, hogy erről is eh, milyen szántóban kell beszélnünk, és megoldást kellene találnunk, főleg ami a közös képzési keretet illeti, mert ez egy nagyon kényes kérdéskör. Itt ugye a tantervekről, a nemzeti oktatási rendszerekről van szó, és eh, arról szeretnénk gondoskodni, hogy a döntéshozatal a szakmák eh, érdekeit tartja szem előtt. Továbbá azt hiszem, hogy egy európai megközelítést kellene érvényesítenünk, ahogyan ezt az előadó is jelezte. Fontos, hogy egyeztessenek a szakma képviselői, de vezető szerepet kell, hogy vállaljanak ezen a területen. Tehát itt nem olyasmiről van szó, amit az európai szinten lehetne erőltetni, ami pedig az ápolókat illeti. Szeretnénk egy gyakorlatias megoldást. Heidi ugye Németországból származik nálunk, náluk kettős rendszer van hatályban, nálunk is Dániában, tehát tudom, hogy ez mit jelent, de amit szintén megtanultam, az az, hogy különbözőek a struktúrák, mert Dániában például van, vannak az ápolók és vannak az asszisztens ápolók, Németországban eltérő a rendszer, tehát ez azt jelenti, hogy a struktúrák azért igen eltérőek. Úgyhogy ezen különbségeket érdemes volna figyelembe venni. Ennek ellenére még mindig magas szintű követelményeket szabhatnánk meg a szakma számára. Egyik megoldás lehetne például, ha azt tennénk, amit az orvosokkal kapcsolatban megfogalmaztál a javaslatban, és egy másik javaslat is elhangzott, amely pontosabban gócsa venni a képzés tartalmát tehát azt a kérdést kell feltennünk, hogy a 10 vagy a 12 év lesz-e az, ami végeredményben az ápolói képzés minőségét megszabja. Hát ezen még gondolkodnunk kell. Minden esetre köszönöm az előadó rugalmasságát, most pedig rohanunk át az ekomba, és jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hangsúlyozta azon kérdéseket, amelyeknél még további egyeztetése van szükség. Parvanova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és szeretnék Krisztián Buszol nevében, az árnyékrendéstevőnk nevében elnézést kérni, ő nem tudott most eljönni. Szeretne azonban köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak is a szoros együttműködésért, amelynek köszönhetően nagyon jó kompromisszumot sikerült kidolgozni. Általánosságban véve kollégám ezt a kompromisszumot támogatja, a függőben levő kérdéseket pedig remélhetőleg a következő napok során sikerül megoldani, hogy megállapodhassunk ebben az irányelvben. Most pedig átfutnék a különböző kompromisszumokra vonatkozó észrevételein. Egyrészt a részleges gyakorláshoz való jog. Fontos, hogy ez kivételes maradjon, ne ez legyen az általános szabály. Ezért támogatjuk a frakciók közti kompromisszumot, amely az automatikus elismerésnél nem teszi lehetővé ezt az részleges gyakorláshoz való jogot, és figyelembe veszi a közérdeken alapuló kényszerítő okokat, ahogyan ezt a bíróság ítélkezési gyakorlata is kimondta. Figyelembe kell venni a szakmai képesítéseket, amelyek gyakornoki képzésen keresztül jöttek létre. A szakmák szabályozása is fontos a mobilitás növeléséhez. Ugyanakkor a gyakornokságot el kell ismerni, nem csak a fizetett gyakornoki képzést, mert ez a szakmai képesítés elnyerése szempontjából fontos. Van egy aspektus az 55A cikkben, amely további figyelmet érdemel. Arra vonatkozik ez, hogy egy szerződés keretében kell ezt elvégezni, lehet, hogy túlságosan megkötjük a feltételeket. A szerződések nem tartalmazzák ezen információkat, és ezért talán ilyen terheket nem kellene megszabnunk, amennyiben ezt objektív okok nem indokolják. Ami pedig a határidőket a hallgatólagos beleegyezésekre, ami hallgatólagos beleegyezéseket illeti, realisztikus határidőkre van szükség annak érdekében, hogy ezen hallgatólagos megegyezések működőképesek legyenek. Három hét kellene most a szakmai kártya kiállításához, és fontos, hogy a felfüggesztéshez is konkrét rendelkezéseket dolgozzunk ki, amennyiben a fogadó tagállam a másik tagállamtól további információt igényel, olyan szakmák esetében, ahol kockán forog a mm, betegek biztonsága. Nagyobb bizalmat kell kipétenünk a rendszer iránt, és remélhetőleg az IMI rendszerehez hozzájárul. Ugyanakkor jobban el kellene gondolkodnunk a riasztás rendszerén. És fontos, hogy még mielőtt a végleges döntés a származási országban megszületne, egy illetékes hatóság által. Figyelembe vegyük ezt a riasztást. Egy egyensúlyt kell kiépítenünk a szakmák hírneve szempontjából, és nem lenne szabad riasztást építeni a rendszerbe, amíg nem vizsgáltuk meg a szükséges kérdéseket. A nyelvek kérdésében komoly előrelépés történt. Christian Bussoil módosítását most részben lefedi az az utalás, amelyet beépítettünk, arra vonatkozóan, hogy bizonyítani kell a nyelv ismeretét. Ezek a nyelvi tesztek nem mindig közvetlenül az illetékes hatóság által kell, hogy elvégzendőek legyenek, hanem ezt egy másik testületre is lehet delegálni. Lehet, hogy jobb lenne, ha az under the supervision szerepelne itt az under the responsibility helyett, mert ez nem mindig az illetékes hatóság feladat, ő számukra csak lehetőség nyílik, hogy ezt megtegyék, és a preambulum bekezdés tehát jobban ki lehetne egy picit ki lehetne igazítani. Az alapszintű orvosi képzés a legtöbb tagállam esetében hat év, ugyanakkor vannak konkrét esetek, amelyeknél az 5500 óra amely elméleti és gyakorlati képzés nyújt öt év alatt valósul meg. 5500 óra és 6 év az, amit az árnyékmentéstevő támogatna, de mindenképpen figyelembe kell venni az irányelv kitételeit. Lehet, hogy ez ezt a nehézséget feloldaná. Minden esetre ahogyan más ágazati szakmák esetében az megtörtént, a képzési időszak az ECTS kreditrendszer keretében nem szabad, hogy csak kreditekben kerüljön kifejezésre, hiszen nincs egységes megközelítés az ilyen kreditekre vonatkozóan. Számítunk arra, hogy az előadó képes lesz majd az ápolókkal kapcsolatos problémákat is tisztázni. Köszönöm szépen a szakértő hozzászólásokat utolsó ponttal kapcsolatban mindannyian igaz, hogy Vernyó asszonyra kell, hogy támaszkodjunk tőre, várjuk a csodát. Metlárkin asszony, előtt mondom még Schwab úr, Hanslik asszony, fel helyen asszony van még a listán. Ha valaki még szeretne hozzászólni, kérem jelezze. Az árnyékalódók köre után. Metlárkin asszony. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek boldog új évet. Én is szeretnék gratulálni, elnök úr, ahhoz, hogy kitüntette a királynő a brit gazdaságért tett szolgálat, szolgálataiért. Gratulálok e, e kitüntetéshez. Ami pedig a szakmai képesítések témáját illeti, Remélem, hogy megoldást találunk. 2010 óta folyik a munka ezen a témán. 2013-ban eljött az ideje. És nem akarok minden témához hozzászólni, ám a kulcs fontosságúakhoz igen. Kifejteném az ICR véleményét a kompromisszumokkal kapcsolatban. Az alap ö, egészségügyi képzés ügyében mondom, nagyon örülök annak, hogy derogációt jelöl meg ez a szöveg a kifogások tekintetében a magas szintű normák alól nem lehetne kivételeket biztosítani, ez Nagy-Britanniára vonatkozik, mert hogyha magas szintű egészségügyi képzés lehet 5 év alatt 5500 órában lehet képzés biztosítani, akkor miért kényszerítenék az egyetemeket arra, hogy kiterjesszék ezeket? Ennek nem sok értelme van. A jelentéstevőt kérem, hogy indokolja meg jobban, miért van erre szükség. Különösen akkor, hogyha az Európai Bizottság szerint sincs szükség változásra eltére. Némileg aggaszt a kompromisszumok iránya, amelyek az ágazati szakmákra vonatkozik, hiszen a tagállamok kell eldöntsék, hogyan szervezzék meg oktatási rendszereiket. Attól tartok, hogy beleavatkozunk ebbe a hatáskörbe sok területen, ha mindenkire egyforma megoldást erőltetünk rá. Nem ez a célja ennek az irányelvnek, azt hiszem végső soron. Aztán a szakmai képzések, vagy a, a gyakornoki témák tekintetében sem látom a jogosultságát ezeknek a pontoknak, hiszen csak a kölcsönös elismerés a cél. Az 55 a cikk azt mondja ki, hogy a tanulási célokat meghatározó és feladatokat meghatározott szerződés kell, hogy meghatározza a mi kényítjétnek, holott nem ez a feladata ezen célok ö, kijelölése. Nem az irányelv célja ez. A közös képzési kereteket illetően nagyon komoly agályai vannak. Az előadó azt javasolja, hogy orvosokra, ápolókra, bábákra is kiterjesszék ezt. Ez nem zavart okoz majd ez a hatóságok értelmezésében. Holott a cél az, hogy egyszerűbbé tegyük az eljárásokat, ne bonyolítsuk azokat. Tehát ne legyünk túlzottan ambiciózusak, maradjunk csak azoknál a céloknál, amelyek illetik az irányelvet. A nyelvi teszteket illetően jó lenne, hogyha kijelölnék azt is, hogy mely hatóságok ellenőrizhetik a tesztelések végrehajtását. Az 52-es bekezdés és a 2 a cikk a 2 a bekezdés beszél ezekről, hiszen nem minden hatóság közvetlenül gyakorolja a tesztek végrehajtásra vonatkozó jogait. Fontos, hogy olyan megadás szülessen, amely elfogadható a többi frakció szempontjából, is. ilyenek tartjuk a miénket. Aztán lehetne világosabbá tenni a szakmákhoz való hozzáférést és a vonatkozó ellenőrzéseket, hogy ezek előzetesen megtörténjenek. Az érintettek körét illetően csak a hazai hatóság határozhat meg határidőket, és nem a befogadó ország hatósága, mondja a szöveg, holott éppen a befogadó ország hatósága az, amely hatáskört kell gyakoroljon. Ez irányban is van a szükség előrelépésre, és erre törekszünk majd az előadóval. Hét módosító szól erről a konkrét témáról. Ezek a kulcsfontosságú területek, amelyek, amelyeket ma felszerettem volna vetni. És megoldásokat törekszünk majd folytatva a, a, a tárgyalások, az előző tárgyalások sikereit is a, ezekben a témákban és szakmákban, az árnyékelődókkal egyetértésben. Um, Köszönjük ezeket az érdekes és fontos megjegyzéseket valóban. Azt kell megvizsgálni, hogy mely területeken kell jó kompromisszumokat találnunk. Már kicsit késésben vagyunk, de nem akarom rövidre zárni a vitát. Inkább arra kérek mindenkit, hogy fogják ők rövidre a mondani valójukat. Schwabur, tudom, hogy szerepel a list, hozzászólók listáján, de nem látom itt. Ezért Hanslik asszonynak adom meg a szót elsőként. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również życzę wszystkim. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék e, mindenkinek gratulálni és boldog új évet kívánni. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni ebben a vitában. Először is az előadónak szeretnék tiszta szívből gratulálni. Tudjuk, hogy milyen nehéz a munkája. És röviden, ami a kompromisszumokat illeti, a részleges gyakorláshoz való jog, 4-es preambulum bekezdés, a 4.11-es cég szerintem jobb lenne, hogyha ott nyilatkoznánk erről, hiszen ez inkább a közle, az egészségügyi ágazatra vonatkozik. Az ágazati részleges gyakorláshoz való jog, illetve az általános képzési keretrendszer, ez inkább arra vonatkozik. Az általános rendszeren belül is el lehetne ismerni ezeket a szakmákat. Ez lenne a részleges gyakorláshoz való jogról a véleményem a 4C, 4D, ott ugye egy hét szerepel, 505, 48 óra. Szerintem ez túl rövid. Természetesen arról van szó, hogy hogyan lehetne felgyorsítanunk a folyamatot, ugyanakkor a határidők szerintem reálisabbak kell, hogy legyenek. Fontos, hogy ezeket be lehessen tartani, úgyhogy éppen ezért mérlegelnünk kellene, hogy vajon ezek-e a megfelelő határidők. És egy további kérdésem is volna. Nem tudom persze, hogy ez további tárgyalások tárgyát képezi-e, úgyhogy ezt kérdezném az előadótól. De az órák magas száma, amely ugye az egészségügyben dolgozók képzésénél megjelenik. Ugye 5500 óra az elsőfokú képzésnél, 720 óra szerepel itt. Nem tudom, hogy lehet-e még erről egyeztetni, de ez egy olyan kérdés, amelyet szerettem volna feltenni az előadónak. És aztán volna még valami, amiről több alkalommal beszéltem már. A lengyel ápolónők 33 és 30-as cikk a kompromisszumban legalábbis nem szerepelnek azon módosítók, amelyeket mi a lengyel képviselők beterjesztettünk a lengyel e, ápolókra vonatkozóan. Továbbra sem egyértelmű a helyzet, úgyhogy e, még egyszer szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen, és e, még egyszer az adónak is köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich... Köszönöm. Weiskerber asszonyt képviselem ma, aki a múltban szorosan együttműködött az előadóval ebben a témában. A kérdésem a következő volna. Vernyó asszony említette, hogy Bár úrral, tehát a német miniszterrel, illetve a minisztériummal is eszmét cserélt. Számukra azonban inkább az a kérdés merül fel, hogy előadóként a szakbizottság részéről érkezett módosításokat a németországi kettős képzéssel kapcsolatban, ami ugye magas számú elméleti ö, óraszámot ö, tartalmaz. Ezeket ö, hogyan kapcsolja a kompromisszumokhoz, hogyan kívánja ezeket beépíteni, hogyan viszonyul ezekhez, hiszen a miniszteri oldal az ugye egyfelől a tanácsot illeti meg, de szerintem fontos volna a parlament által képviselt álláspontról is beszélnünk. Right, thank you. Well, I'll get... Rendben. Biztos vagyok benne, hogy Vernyő asszony reagál majd erre. És mivel más képviselő nem kér szót, ezért Jürgen Ticsernek adom meg a szót, és aztán majd Vernyő asszony zárja le a vitát. Jürgen Ticser elsőként. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megadja nekem a szót. Megpróbálok kitérni néhány olyan dologra, ami a kompromisszumos módosítókban szerepel. Először is az európai szakmai kártya, teljes mértékben támogatjuk azt, ami most terítéken van. Szoros figyelemmel követtük a fizetett gyakornoki képzéssel kapcsolatos fejleményeket. Készek vagyunk arra, hogy változtassunk az álláspontunkon a e tekintetben szívesen hozzájárulunk mi ennek a megváltoztatásához. Nem csak a származási ország helyzetét kell figyelembe venni, hanem a célország helyzetét is, már pedig ez a szövegből nem derül ki egyértelműen. Továbbá általában ugye a részletekben bújik meg az ördög, úgyhogy szeretnék most négy dologra kitérni. Ápolók készek vagyunk arra, hogy hozzájárulunk a kompromisszumhoz e tekintetben. Azt hiszem, hogy Barnier biztos úr is ezt így látja. Egy olyan megoldást találtunk, amely egyrészt gyakorlatias, ambiciózus és európai is, tehát tartalmazza ezt a három kulcs szót automatikus elismeréssel bíró európai szakmáról van szó. És az európai szó kapcsán a végrehajtásra térnék át. A legjobb utat majd el kell döntenünk, de fontos, hogy az Európai Bizottságot végrehajtható szabályok ruházzák fel, mert hogyha derogációt biztosítunk a tagállamoknak, mentességeket például az orvosok esetében, akkor ki lesz az, aki majd a gyakorlatban végrehajtja mindezt? Egy példát is említenék, hogy ez miért ennyire fontos. Hogyha a bővítésről van szó, az új tagállamok lehet, hogy mentességet biztosítanak, és saját maguk végrehajtják ezt, holott ez a bizottság feladata. Ez pedig egy fontos kérdés számunkra, és egyetértek azzal, hogy az oktatás a tagállamok hatáskörébe tartozik, de végeredményben végrehajtható szabályokra van szükségünk. Továbbá az építészmérnökök kapcsán az előadó említette a helyzetet. Két megjegyzésünk volna ezzel kapcsolatban, ami a képzés minimális időtartamát illeti, ez úgy tűnik, hogy most hosszabb, mint bármilyen más szakma esetében. És hát csodálkozunk azon, hogy miért. Miért hosszabb a képzés, mint az orvosok vagy a fogorvosok esetében. Említette hogy az előadó a spanyolországi helyzetet. Spanyolországban 5 év a képzés, nem 6 jelenleg, de lehet, hogy a jövőre nézve ezt még meg kell vizsgálni közjegyzők. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szakmát nem lehet bevonni ebbe az irányelvbe, és ezt a bizottságnak is el kell ismernie. Talán egy felvizsgálati záradék beépíthető, hogy a jövőre nézve megoldást találjunk, ez egy elegánsabb kiutat jelenthet. Ennyi lett volna most a részemről, köszönöm szépen a figyelmet. Well, thank you very much indeed, Jürgen. Jürgen Teacher, köszönöm szépen és köszönöm a velünk való együttműködést és Tehát Bernadett Vernyó, most megadnám a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. És remélhetőleg Zsuvány úr is itt van a következő téma megvitatásához. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Tudom, hogy már késésben vagyunk, mindent följegyeztem. Amit Constance Le Grip mondott azzal kapcsolatban, hogy globális, horizontális, koherens megközelítést kell alkalmaznunk, egyetértek vele maximálisan. Ticser úr, a bizottság nevében, hogyha egyszerre tudunk pragmatikusak lenni, és az európai dimenziót is előtérbe helyezni, akkor mindent elértünk. Ez három fontos célkütőzés. Az elnök úr arról eh, beszélt, hogy eh, csodákat kell tennem. Nos, az apró kis részletek, amelyek még el, eh, elválasztják a harcálás pontjainkat, nos ezeket kell, ezekről kell megoldást találnunk. Szerda délután, jövő szerda délután a zenékelőadókkal hosszasan fogunk majd beszélni ezekről a legfontosabb kérdésekről, és a német miniszterrel folytatott eszmecserém egy nyitott kérdés, nem egy lezárt vita mindenkinek, mindenki irányába megpróbálunk nyitni, hiszen ez az európai módszer, nem szabad a nemzeti egoizmus vezéreljen bennünket, ez nem működik. Én nem vesztettem még el a hitemet, én bízom a megoldásban. Köszönöm. I think Mrs. Verheyen was keen to know... Uh, Verheyen asszony a módosítókkal kapcsolatban tett fel egy kérdést, erre nem válaszolt kollégina. Okay. Igen, majd az árnyék előadókkal folytatott ülésen erről beszélünk. Jó rendben, hogy én is uraim, akkor annyit mondanék még el, hogy a csomag egészéről január 23-án fogunk szavazni, két hét múlva a Strasburgi eh, héten. Ez nagyon intenzív eh, szavazás lesz, a koncesziós csomagról is fogunk szavazni. Szeretném tehát lezerni ezt a témakört. Köszönöm Vernyő asszonynak, az zenék előadóknak, Fitcher úrnak, és az ír miniszter Rory Quinn számára különösen fontos ez a dosszié. Ha jól tudom, akkor már az árnyék előadókkal is egyeztetett, és nagyon ígéretes ez az írásségre való tekintettel. Köszönöm. Rendben, lássuk a következő napi rendi pontit, ami pedig koncesziós szerződések odaítélése témaköre. A következő két napirendi pont a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, négy szakértő is csatlakozik hozzánk, tehát nem csak magunk között tárgyalunk majd, hanem a szakértői véleményeket is meghallgathatjuk. Ezért kérem, hogy minél többen maradjanak, mert roppant hasznos és érdekes vita vár ránk. szakmai mm, szakértőktől fogyasztóvédelem a pénzügyi piacok terén. Now, Philip... Philip Zsivannak adom meg a szót, aki a koncesziós téma állásáról beszél majd. Panzeri úr is itt van körünkben. Aztán Háci Markakis úr, Bosz, Buszoly úr, Rüla asszony, és jó magam is frakcióm nevében hozzászólok majd. Meglátjuk, hogy haladunk a koncesziók ügyében. Ezt tárjuk most föl, öné a szó elsőként. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! A kompromisszumos módosítókról számolnék be, az elnékelő adók közötti eh, eszmecseréről. 254 eh, eh, módosító érkezett összesen. Először is köszönöm az elnékelő adóknak a konstruktív hozzáállásukat, legalábbis eddig. A jól haladnak a tárgyalások. Persze bizonyos témákban teljesen eltérnek a vélemények, de intelligens emberek megfelelően járnak el, és előbb-utóbb megállapodnak. Három árnyék előadói ülést is tartottunk már, amióta először napirendre ezt a témát. A legutóbbira tegnap került sor, tehát a kompromisszumok még a tegnapi a parlament websájtján megtalálható dokumentumban nem szerepelnek teljességükben, hiszen tegnap óta még nem sikerült ezt teljesen fríteni. Először is röviden beszélnék a célokról. Egyértelmű, világos, érthető, hatékony, pragmatikus jogi keretet kívánunk teremteni, egy olyan szöveget, amely átláthatóságot garantál, a diszkriminációmentességet, a visszaéléseket megelőzni annak érdekében, hogy megfelelő rugalmasságot, mozgásteret adjunk a közszerveknek a koncesziók odaítélésében, illetve a döntés meghozatalában, és az európai jogszabály talán világos világossá is teszi azt, hogy a közbeszerzések terén a koncesziókon mit értünk pontosan, és fontos, hogy a gazdasági szereplők és a közintézmények nehéz, dolgát se nehezítsük meg. 114 kompromisszumos módosító van terítéken, röviden akkor a részletekre is kitérnék. Um, általánosságban véve a kompromisszumos javaslatok célja az volt, hogy egyszerűsítsük a szöveget, az irányelv tervezetet, hogy ezt könnyítsük, olvashatóbbá tegyük, ez a light approach híres megközelítése, tehát a túlságosan részletesre fogott szövegrészeket próbáltuk kicsit kigyomlálni. Nagyon bonyolult téma ez továbbra is, tegnapi vita során is kiderült ez. Már sokat könnyítettünk így is a szövegen, de hát még nem tökéletes a mű. Ez volt tehát az első célunk. A második a definíció, a fogalom meghatározás kérése, mit értünk pontosan koncesszión, hiszen különbséget kell tenni a kockázat, közös kockázatok átruházása e, terén például a közbeszerzési koncesziókra vonatkozóan, hiszen e, a különböző licenszek kérdése is e, felmerült, azok, ezek eltűntek, hiszen ezek ebben az esetben nem minősülnek koncesziónak, most nem ezt értjük a koncesziót, illetve a, a, a hatálykérdés, hogy mennyi időre szólnak ezek a, a koncepciós szerződések, tehát a szerződések tartama, illetve értéke, a szolgáltatási és a, a közmunka szerződések esetében ugyanolyan értékhatárokat állapítsunk e, meg, itt a gazdasági logikát próbáltuk követni. A értékek kérdése, a szolgáltatások, illetve a, a csökken. Ezek a beruházások, illetve a szolgáltatási szerződések esetében eh, a hasonló határítékeket megállapítani, ez eh, nehézséget jelent de az alapvető eh, kiindulási pontunk ez volt. Harmadik nagy téma a fogalom meghatározások. Először is a közszervek saját döntéshozatalát nem akartuk korlátozni, az átláthatóságot azonban biztosítani kell, persze a titoktartási kötelezettségek megsértése nélkül. A következő, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások fogalmának meghatározásában a mozgástér a negyedik nagy fontos fogalom hoz saját maguk határozhassák meg ezek a közintézmények, közszervek a, a koncesziós eljárást, hogy hogyan folytatják le, de alapvetően e körül forogtak a tárgyalások, eh, és eh, semmiképp sem akarjuk megkötni a kezüket, hogy hogyan tárgyalják le eh, ezeket a szerződéseket a majdani szerződő felekkel, az utolsó pedig a diszkrimináció mentesség elve.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 például a mesterséges verseny teremtése terén, a szociális eh, környezetvédelmi kérdések, ez rögtön az elejétől kezdve igen problémásak voltak, de a kompromisszum szerintünk garantálja majd a nemzeti jogszöveg tiszteletben tartását, illetve az európai és nemzetközi eh, vonatkozó eh, jogszabályok és jogelvek tiszteletben tartását, milyen alapon lehet bizonyos pályázókat kizárni az eljárásból. ami a kormányzás kérdését illeti, megpróbáltuk itt kereszthivatkozásokkal pontosítani a dolgot, hogy a klasszikus közbeszerzés irányelv és ezen irányelv között ne alakuljon ki egy ilyen pingpong effektus. Tegnap szerettünk volna megállapodni a 11-es cikk ügyében is, ezt újra fogalmaztuk, tisztáztuk, egy új cikkre van teljesen szükség, vagy az 51 cikket kellene inkább átgyúrni? Ez az átmeneti intézkedéseket viszonylag hosszú ideig tenni lehetővé, hogyha ezek a közszervek így vélik ezt célra vezetőnek hiszen hogyha egy bizonyos jogi szemét hoznának létre, akkor azt viszonylag hosszú időn keresztül arra használhatják, hogy egyes szolgáltatásokat lásson el, biztosítson számukra. Tarabella úr is itt ül, hosszasan vitáztunk vele, és egy alapvető kérdés, amiről még nem sikerült megállapodnunk, a, a százalékok kérdése van, aki 100%-ot, valaki 80%-ot akar, itt a forgalom for, százalékára beszélünk. Persze itt a komoly politikai felelősségünk van, remélhetőleg minél hamarabb meg tudunk állapodni ezekről a kérdésekről. Általános szabályokat keresünk. Ha egy általános szabályjal próbálunk egy konkrét problémát szabályozni, akkor sokszor csak tovább rontjuk a helyzetet. A múlt hónapban konkrét kérdésekre konkrét válaszokat kerestünk, <coughs> átmeneti vagy állandó jellegűeket, anélkül, hogy teljesen átírnánk a szöveget, de ez megint csak más volt. Köszönöm az árnyék előadó kollégáknak, hogy eh, valóban ilyen eh, konstruktívan álltak a kérdéshez. Roppant nehéz, rohan, roppant eh, összetett kérdésről van szó. Hónapokkal ezelőtt homlok egyenest eltértek a vélemények, most azonban már egész közel állnak az álláspontok közel kerültek egymáshoz. Köszönöm az Európai Bizottság illetékeseinek is az együttműködést, akikkel nem mindig értünk egyet mindenben, sokat segítették a munkánkat, akár csak a szakbizottságunk titkársága. De hát az Európai Bizottsággal kapcsolatban sok köszönetet adunk nekik. Taravella úr. Nem a koncesszió téma elnyék előadója, mégis végigköveti ezt a témát, és segítette a kompromisszum készségével a megoldást a szabályok különböző értelmezésének kívánunk véget vetni a diszkriminációnak, a visszaéléseknek. Nagyon sokat értünk el egy um, um, év le dolgozunk ezen. Szerintem jelentős a munka és az eredmények elért. Uh, Köszönöm szépen, egyetértek én is, hogy óriási előrelépést eh, értünk el, és én is köszöntöm itt Mark Tarabellát. Hosszú ideig üléseztünk tegnap, hogy előkészítsük az irányelv második fordulójának, az irányelv tárgyalásának második fordulóját. Johannes Aszkowska is itt van, akit nem említettem a bizottságtól, ő is szoros figyelemmel kísérte ezt a dossziét, úgyhogy remélhetőleg is hozzá tud majd szólni. Hallgassuk most meg az árnyék jelentéstevőket. Először is Pánzeri úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Sarò breve. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Zsuván úrnak, a kompromisszumok ismertetésért, és az munkáját, amelyet elvégzett. Szeretnék néhány kérdést megemlíteni. Először is nagyon fontos valóban, hogy a javaslatról megállapodjunk. Mindenek előtt azért, mert a koncesziók és a közbeszerzés egy nagyon fontos beruházási területet jelentenek a tagállamokban és az önkormányzatoknál, úgyhogy ezen kompromisszumok nagyon kemény munka eredményeképpen jöttek létre az elmúlt hónapok során, és konkrét formát adnak egy megközelítésnek, amely által lényegesen egyszerűsíthetjük majd ezt a dokumentumot. Anélkül, hogy a részletekbe belemennék, utalnék az első cikkre, a hatályra. A hatály megváltozott, szeretnénk az adminisztratív autonómiát hangsúlyozni egyidejűleg, hiszen úgy tűnik, hogy sokan még mindig teljes mértékben nem értik meg ezt az elvet. Mindenek előtt tiszteletben tartjuk az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának elvét. Ezek nagyon fontos pontok, és sikerült egy nagyon fontos megállapodásra jutnunk e tekintetben. Az ilyen szolgáltatások esetében az irányelv nem támadja, nem veszélyezteti a nemzet, illetve a helyi hatóságok jogkörét és azt, hogy ők hogyan szervezik, illetve finanszírozzák ezen területeket. Tehát ez még mindig az ő hatáskörükbe tartozik. A kettes cikk pedig a fogalom meghatározások, most már egyértelműbb a szöveg, főleg ami a fontos, a súlyos gazdasági kockázatot illeti. A definíció jobb, a szociális szolgáltatások, a hetes cikk megfogalmazása szintén jobb, különös figyelmet kapnak az ilyenfajta szolgáltatások, és a 27-es, 26-os cikk egy kulcsfontosságú kérdés számunkra, hiszen ez a tárgyalásoknál mindig jelen volt, és most egyértelmű utalást tesz a, gazdas, a környezetvédelmi és a szociális szolgáltatásokra. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi szabályok alkalmazhatóak legyenek, és most tényleg alkalmazásra kerülnek. Nem szabad a nemzetközi megállapodásokat veszélyeztetni, az EU jogszabályokat sem, ami a kollektív tárgyalásokat illeti, és az alvállalkozás kérdése is itt felmerül. Ez is olyas valami, amivel komolyan foglalkoztunk, hogy megfelelő megközelítést találjunk. Van tehát számos kérdés, amelyet az előadó már érintett, ezekre nem szeretnék visszatérni. hiszen ezeket támogatni tudjuk. Néhány rövid észrevételt tennék még lezárásképpen. Vannak számunkra kulcsfontosságú aspektusok, amelyek még nem tükröződnek a kompromisszumokban. Az egyik a közhatóságok közti együttműködés, a másik pedig a kapcsolt vállalkozások témája, amelyek különböző, amelyek specifikus bánásmódban kell, hogy részesüljenek. Mit tettünk? Tettünk bizonyos előrelépéseket, és remélhetőleg az, amit az elkövetkező órákban teszünk, az további eredményre vezet, hogy egy kompromisszumos megoldás is kikerekedik majd ebből. És remélhetőleg így eleget teszünk majd az összes követelménynek. Azt hiszem, hogy eddig annyit mondhatunk, hogy nagyon sok pozitívum fejeződik ki ebben a munkában. Köszönöm tehát az előadónak a munkáját, és remélem az elkövetkezendő napok során minden sikerült elhoznunk. Köszönöm. And, um... Köszönöm szépen. Különösen az optimista lezárást, amely szerintem helyén való. Hacid már Kakis úr, aztán Buszoly úr. Köszönöm, elnök úr. Buszoly úr nevében szeretnék szólni pontosabban. Szeretném megköszönni a bizottság javaslatát a, szab- a rendeletre vonatkozóan, meg Zsiven úr módosítóit is, amelyet a tervezethez fűzött, amely tovább vitotta a szöveget. Tanulnunk kell a pénzügyi válság hatásaiból, helyre kell állítsuk, állítsuk a, a fogyasztók bizalmát és a kis befektetők bizalmát. Ehhez kell az átláthatóságot növelni, Elnézést. Krisztián Buzoy támogatja a kompromisszumok többségét, amelyek a közbeszerzési szerződésekre vonatkoznak, az újratárgyalások, technikai specifikációk, az átad a, a tender feltételek ügyében. Ugyanakkor egyszerűsítésre is törekszik, ahogy a bizottság is javasolt. A buszói úr jó kompromisszumnak tartja a koncesszió meghatározását, definícióját, amely meglehetős ö, ö, példákra, jogi példákra ö, támaszkodik. A közhatóságok meghatározása is helyén való, amelyek szabadon kell megválasztják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket beszereznek koncesszió révén saját belátásuk szerint. Ami a küszöbértékeket illeti, illetve a módszertant, a koncesziós szerződés értékének kiszámítására. Helyén való az, hogy a szöveg racionalizált és egyszerűbb, mint korábban volt. Az ALDE árnyék előadó úgy gondolja, hogy a koncesszió értékét valóban úgy kell kiszámolni, hogy a teljes forgalmat számolják, amely a koncesziós időszak alaján, idén lebonyolódik, levonva az adókat. A két és fél milliós köztes küszöb talán helyén való, ám a 8 millió euróra való felvitele 5 helyet a a, a küszöbnek hely, jó, jó gondolat. Sok tagállamban 8 millió nagyon sok pénzt jelent, és a versenyből kizárna egy sor ö, ö, pályázót, hogyha már tagállamban is indulnak. Ezen túl egy ilyen módosítás sértené az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződéseket is kompromisszum született az irányelv hatájáló való kizáró okokra vonatkozóan. Ez egy kiegyensúlyozott módszertant jelent. Fontos, hogy ne legyen üres ö, hé csak tartalom nélkül ez a rendelet. Buszoly úr által, szerint a ö, leányvállalatok kizárása nyilvánvaló okoknál fogva helyén való lehet. Buszoly úr úgy gondolja, hogy korlátoznunk kellene ezt annak érdekében, hogy ne torzuljanak a versenyek a magán, a a magánvállalatokkal versenyző entitások kizárása révén. Buszai úr, úr ezért a leányvállalatokra vonatkozó kivételt a szerződő entitásokra vonatkozóan szeretné meghatározni, és nem a hatóságokra vonatkozóan a szöveg nem differenciál kellőképpen jelen formájában a belső leányvállalatok tekintetében, mert ezek esetében szigorúbbak a kritériumok. Úgymond házon belüli ö, kivételeket illetően az ALDE úgy gondolja, hogy a 90%-os értékhez kéne ragaszkodnunk azon tevékenységet illetően, amelyet ellenőrzött jogi személy ki kell fejtsen, ahhoz, hogy kielégítse ezt a feltételt, amelyet kivételre vonatkozik az ALDE ezt a közbeszerzési irányelv tekintetében is védte ezt az álláspontját. A jogi személy közös ellenőrzését illetően Buszó úr úgy gondolja, hogy nagyon fontos az, hogy az ellenőrző közhatóság érdekeit sorbitatlanul érvényesüljenek. És a kivétel csak akkor érvényesülnek, hogyha indokoltak. Az összeegyeztethetetlenség ügyére is figyelnünk kell. Boszói úr a koncesziószerzés időtartamára vonatkozó kompromisszumot is üdvözli, mert a, akár vannak, akár nincsenek befektetések, ezeket figyelembe kell venni. Az eljárásbeli garanciák egyszerűbbé váltak, és nagyobb rugalmasság van a közhatóságok kezében arra nézvést, hogy megszervezzék a tendereljárásokat, miközben a pályázók érdekei sem sérülnek. Buszoly úr örül annak, hogy a technikai specifikációk technikai vagy funkcionális követelményekként fogalmazza meg az új szöveg, ez helyén való. Ez innovációt is elősegíti a pályázók számára. Végül, de utolsóban a hosszú távú szerződések esetében, mint tudjuk, az újratárgyalás inkább szabály, mint kivétel, E területen is több rugalmasságot kell adnunk az újra tárgyalás esetében, anélkül új pályázat kelljen kiírni. A kompromisszum világosabban definiálja azt, hogy mit számít jelentős módosításnak, amely megköveteli az újra tárgyalást bár Buszoly úr és az Alde nézeteit nem tükrözi teljes mértékben ez a szöveg, mégis fontos javítás, fontos jelentős mértékben javult az irányelv minősége ezen módosítások révén. Köszönöm. Köszönjük Markakis úrnak, hogy Buszói úr jegyzeteit ilyen ékes angolsággal felolvasta. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Zsuván úrnak köszönetet mondani, kifejezetten azért, mert ez lesz az utolsó eszmecsere, amelyet lefolytatott olyanokkal, amelyek másképp, akik, olyan kollégákkal, akik másképpen vélekedtek, kompromisszumot keresett, és ezért köszönettel tartozom neki, már csak azért is, ahogyan irányította a tárgyalásokat, így valójában sikerült egyszerűsítenünk ezt a bizottsági javaslatot, egyértelmű definíciókat találtunk, és a szükséges rugalmasságot is megőriztük. Éppen ezért a legtöbb kompromisszumot támogatni fogjuk, de azért nem mindegyiket és ezért Zsuvan urat sajnos kénytelen vagyok kijavítani, mert a 11-es, 15-ös cikkel kapcsolatban és az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezést sem tudjuk támogatni. Nem fogom részletezni, de hangsúlyoznám, hogy jobbnak tartottuk volna, hogyha ez nem irányel formájában születik meg, mert bizonyos területeken ez több problémát idéz majd elő, mint amennyit megoldana. De nem akarom ezt részletezni, hiszen az álláspontunk közismert, és azt sem fogom részletezni, hogy miért gondoltuk mi azt, hogy bizonyos területeket jobb lenne kizárni a hatályból, főleg az általános gazdaság érdekű szolgáltatásokra gondolok, a szociális szolgáltatásokra, illetve a vízzel, vízellátásra. Valószínűleg ehhez nem születik meg a többség, úgyhogy ezt kénytelenek vagyunk elfogadni. Zsuván úrnak köszönjük azt, hogy kész volt a mentőszolgálatokkal kapcsolatos kérdéseket tisztázni. Elfogadjuk a megoldást, de a fő indokom, hogy sajnos végeredményben miért nem fogunk igennel szavazni erre a jelentésre, sajnos ellene kell szavazzunk. Hogy miért? Nos, azért, mert a nyilvános együttműködés jelent számunkra fő problémát. Tekintettel a gazdaság és pénzügyi válságra, tekintettel arra, hogy az államkasszát milyen súlyos adósság terheli. Fontos, hogy ezt egyszerűsítsük, és hatásokat érjünk el. A regionál politikai főigazgatóság is azt nyilatkozta, hogy az együttműködés az állami területen 30%-os szinergiahatást valósíthat meg. Ilyenfajta szinergiahatásra most szükségünk van, hiszen a legtöbb tagállam helyzete eh, súlyos, és ezt indokolja. A vízellátás, ugye mondják mindig, hogy egy német probléma, sajnos ez nem így van. Ez egy olyan probléma, amely számos tagállamot sújt. Számos tagállamban eh, nyilvános és eh, állami és magánszolgáltatók is jelen vannak a piacon. Kevés tagállamban privatizálták ezt teljes mértékben, számos tagállamban vegyes, tehát a szolgáltatás fontos, hogy az állami szféra is hatékonyan dolgozzon. Persze, hogy egyértelmű szabályokra van szükség, a bíróság ítéleteit tisztelmen kell tartani, az ellenőrzés is fontos, de itt a definíció az igazán mérvadó, és én úgy gondolom, hogy a prioritások definícióját már Tarabella úr is túl, túlzottan korlátozta, és most még inkább leszűkítik. Már akkor sem tudtunk igennel szavazni, és sajnos itt is el kell, hogy vessük ezt. Szeretném ezt indokolni, hogyha a forgalom 80%-át megtermelik az önkormányzatok, akkor ez problémát jelent, hiszen a az együttműködés a vízellátás mellett általában az energiaellátásra is kiterjed. Viszont, hogyha az energiaágazatot megnézzük, akkor látjuk, hogy ez messze menőleg liberalizált, Éppen ezért kötelező a pályázatok kiírása, de ott sokkal többről van szó, mint ez a 80 százalék, és hogyha ezt a két részt összevetjük, akkor gyakorlatilag a vízellátás számára már semmi sem maradott. gyakorlatilag 100 százalékos kell, hogy legyen az arány amelyet az önkormányzatok nyújtanak. És ez egy problémát jelent, hiszen a vízellátást is modernizálni kell, a szennyvíz tisztítást is. Ott is szükségesek a szinergiahatások, és fontos, hogy lefedjük a környező önkormányzatokat is. Tehát ez nagyon fontos, vannak ugye kis települések, nagyobb települések, mindenképpen jobb módszerre van szükség, hogy őket is lefedjük. Márpedig ez a rendszer így most veszélybe kerül. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert a sajtó gyakran ezt tévesen közli. Ez az irányelv nem fogja megkövetelni azt, hogy a vízellátást privatizálják, de ahhoz vezetne majd, hogy számos település számára nehezebb lesz a feltételeket teljesíteni, és ezért számos önkormányzat bizonyt bizonytalanságba kerül. Egy ilyen helyzetben természetesen meg kell fontolniuk majd, hogy nem privatizálják-e inkább ezt, a, ezt az ellátást. Ezért tartom ezt problematikusnak, ezért fogjuk elvetni ezt az irányelvet, nem tudunk igen ezt szavazni rá. Köszönöm. Good, thank you very much. Just a uh, very... Köszönöm. Uh, just... Köszönöm, nagyon röviden. Árnyék előadói minőségemben szólnék hozzá a közbeszerzés irányelv kapcsán is mondhatom, hogy Philip Zsiven hozzáállását nagyra értékelem. Tudnilik, alapvető változásokra van szükség az eredeti javaslaton, hogy tényleges hozzáadott értéket tudjunk létrehozni a jogalkotási javaslatok tekintetében. Többeknek kétségei voltak-e lehetőséggel kapcsolatban ahogy formáltuk a dolgot, egyre inkább meggyőződtem arról, hogy lesz ennek értelme, és bátorítom is azokat a fejleményeket, melyek a koncesziókkal kapcsolatban kialakultak, és amelyek nagyon fontos, pótlagos eszközt jelentenek az önkormányzatok kezében és a hatóságok kezében a közszolgáltatások jövőbeli megszervezésében. A koncesziók természetesen rendkívül bonyolult és nagyértékű nagy szerződések, hosszabb távúak is ezért, tárgyalások tárgyai kell legyenek, annak érdekében, hogy a koncesziós te, szolgáltató teljesítménye megfelelje a technológiai piacnak és egyéb feltételeknek. Tehát természetesen fogva nagyon bonyolult, szofisztikált szerződések ezek, nagyon sokfélék lehetnek ezért dolgoztunk hogy keményen Zsiven úrral azon, hogy a szabályozás ne teremtsen olyan korlátokat, amelyek nem, nem felelnek meg a realitásoknak. Egyes ágazatokra vonatkozóan, hogy Rüla asszony is nagyon ékes szólal beszélt erről, lehetnek problémák, például a vízágazatban sokkal országban tudnék koncesziós szerződés tárgya a vízszolgáltatás. Erre vonatkozóan is tehát kell, megállapodásra kell jutnunk. Nagyon örülök, tehát nagyon értékelem ezt a munkát, amelyet Sivan úr kifejtett, és a kompromisszumok is jók. Jó minőségű anyag van előtt, előttünk. A szavazások után arra kell figyelemmel legyünk, hogy egyes elemek nem feltétlenül a koncesziókra vonatkoznának, további egyszerűsítésre van tehát lehetőség, azonban ez részletkérdés nem érinti a lényegét ennek az anyagnak és a küszöbértékek is elfogadhatóak, tehát mi a kompromisszum meg a irányelv mellett fogunk szavazni. Verhelyen asszony is itt van, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni én is azt a nyílt és jó együttműködést, amely Zsiván úr biztosított, és amely a szakbizottság nagyon sok véleményét beépítette kompromisszumokba, a 11 és 15-ös cikkek azok, amelyek a tegnapi megállapodás formájában még nem álltak elő, és nem tudtuk tehát a, részletes tárgyalások eredményével kapcsolatban kilakítani álláspontunkat. A e két pontok kapcsolatban lenne mondani valóm először is, amit Markakis úr, Buszó úr nevében mondott, az a kapcsolatban fontosnak tartom, hogy Persze az egyes tagállamokon belül is vannak fontos különbségek, például a bérszint tekintetében, és az ebből adódó határértékek ö, ugyanakkor általánosak, mindenhol érvényesülnek ezek, ahol szolgáltatásoknak nagyon fontos személyi kihatásai, személyzeti kihatásai vannak. Egyes tagállamok esetében ugyanaz a mértékű, ugyanaz a terjedelmű szerződés a személyi költségek, a bérköltségek változásai vagy különbözőségei miatt a küszöbértek alatt vagy fölött lehetnek. Ez, a, ez nem feltétlenül lehet perdöntő érv, tehát mint korábban most is, amelyet érvelünk, hogy nemzetközi szerződésekben biztosított lefektetett határértékeket érvényesítjük itt is. Aztán arról is szólnék, amiről Rüde asszony beszélt, a önkormányzatok közötti együttműködés témájáról, ahol éppen a a válsághelyzet és a mindenki által követett cél érdekében, miszerint az adópénzeket, a lámpagárok pénzét a lehető legjobban fektessük be, ezzel a legjobban sáfárkodjanak az önkormányzatok. Nos, ennek érdekében valóságos lépéseket kell tenni, és nem szabad beépíteni szükségtelen akadályokat ennek érvényesülése elé tehát azzal, hogy az önkormányzatok jól tudjanak gazdálkodni a közpénzekkel. Mi több, ezt inkább könnyíteni kéne. A tehát az önkormányzatok közötti együttműködésre vonatkozó cikk ilyen értelemben javítható. A belső ö, ö, cégek, illetve leányvállalatok ügyében nagyon sok vita tanulni voltunk a, abban a témában, hogy mit a célja ennek a szövegnek, és mi nem célja. A tagállamokban más és más módon értelmezhetik majd el, ez, ezt majd azok a városi üzemek, amelyek vagy százszerzelékos, vagy kisebb tulajdonban önkormányzati cégek, és víz, gáz, vagy elektromos ellátást biztosítanak, nem százszerzelékben zárhatóak ki az irányelv részéről, mert ahogy többször mondottam, más és más módon lehet értékén ez a 80-20-as szabályozást, és értelmezni ezt a 80-20-as szabályozást a tagállamok részéről az energiaszektorban szolgáltató vállalatok ügyében. Ezért jó lenne, hogy a kompromisszum világosabban határozná meg azt, hogy ahol egy városi üzem 100%-os lefedettségben szolgáltat az adott önkormányzat területén a liberalizált piacon is, hogy ez is megfelelő kifételt élvezzen az irányelv hatája alól. Uh, thank you very much. Köszönjük. Képviselő asszony, tudom, hogy ön részt vesz ebben a munkában, úgyhogy minden gondolata értékes és hasznos. Azt hiszem, hogy más nem. Kér szót Skowska asszony, csak röviden, mert a következő napi rendi ponthoz meg kell hallgatnunk a szakértőket. Köszönöm, elnök úr. A koncesziós csapat is minden Jót kíván mindenkinek 2013 nak Az eddig végzett munkát nagyra értékeljük és köszönjük. Korábban már elmondtam, úgy véljük, hogy a szöveg jelentősen egyszerűsödött, áramvonalasabbá vált, ahogy a szoktani, szoktuk volt mondani, de az alapgondolatok mégsem vesztek el. Ennek örülünk. Ugyanakkor Négy konkrét megjegyzésem lenne, amelyek fontosak számunkra. És felhívnám a figyelmet az esetleges következményekre. Elsősorban az irányelv hatája. A, az Európai Bizottság úgy véli, hogy nehéz okot találni arra, a, ez a kivételekre, sót kivételekre. Nem értjük igazán, hogy például a szerencsejáték ágazat miért kerül ki ennek a hatája alól. További ágazati tevékenységet vagy tagállamot kivétel számára kivételt adni. Az irányelv hatája alól most ez számunkra érthetetlen és indokolatlanak tűnik. Azt megértjük, hogy a szabályok eltérnek, de mégis az irányelv hat célja az, hogy egy közös nevezőt találjunk, pont azért, mert ezek a szabályok és eljárások az egyenlő elbánás elvét és a diszkrimináció mentességet néha bizony sértik a minimális határértékekkel, küszöbértékekkel kapcsolatban a nemzetközi kötelezettségeinket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, főként a GPA eh, jutításaként az eszembe. Éppen ezért a küszöbérték megállapítása kihatással lesz az EU eh, harmadik országokkal szembeni kötelezettségvállalásaira. A 15-ös cikkel kapcsolatban mindösszesen egy dologra mutatnék rá, az Európai Bizottság a közintézmények közötti együttműködés fontosságával tisztában van, ugyanakkor az Európai Bíróság többször felhívta már a figyelmet arra, hogy a public-public cooperation, tehát a közintézmények közötti együttműködésben a magán részvétel nem megoldható, nem elfogadható végül, de nem utolsó sorban felhívnám a figyelmüket az odaítélés, a koncesziók odaítélésének eljárásával kapcsolatban. Lehet, hogy ez megfogalmazás kérdése, de e, jelentősen átdolgozták ezeket a e, rendelkezéseket. Úgy érezzük, hogy a pályázókat nem fogják teljesen egy formán e, kezelni az eljárás során. A jelenlegi megfogalmazás legalábbis erre enged sejtetni. Köszönjük, további kérdéseik vannak, szívesen válaszolunk rá. Köszönjük. Köszönjük. Valóban mi is köszönjük a kiváló együttműködést, amely gyümölcsöző munka kezdi meghozni a gyümölcsét. Zsüven úr, szeretné esetleg lezárni a vitát? Oh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, csak valóban röviden. A képviselők és másképp és másképp értékelték ezt a témát. A képviselők és a bizottság között is véleménykülönbséget vélek felfedezni, így működik ez a demokratikus játék. Eh, én úgy vélem, hogy büszkék lehetünk arra, amit elértünk, hiszen a parlamenti demokrácia eh, eredményeképpen valóban létrejött egy jogszabály szöveg. Ennyit szerettem volna mindösszesen hozzáfűzni. Köszönöm. Good, well thank you, thank you everyone very much. And... Köszönöm szépen. Arra szeretném önöket emlékeztetni, még hogy január 24-én lesz a szavazás. A következő szakbizottság ülésünk, tehát nagyon intenzív szavazással telik majd. Mindenki felkészül erre bizonyal, de még utolsó simításokra szükség lesz a Strasburgi héten a kulcs témákban. Köszönöm még egyszer. Menjünk tovább. A nyitó viták, illetve szakértők meghallgatása azon véleményekkel kapcsolatban, amelyeket, amelyet az ECON szakbizottságnak kell beterjesszünk. A fogyasztóvédelmi témáit kiemelve két nagyon fontos javaslatnak. Az egyik a kulcsfontosságú információs befektetési tájékoztatók, prospektusok témája, Pánceri úr, a felelőse ennek, a második pedig a biztosítási közvetítési irányelv megújítása, mennek a fogyasztók nagyon fontos hatása lehet, ezért a mi szakbizottságunk szerepköre komoly, nagyon sokat dolgoztunk, különösen a fogyasztói hitelek, a lakásvásárlási hitelek és a ö, fogyasztóvédelmi irányelv összefüggéseit kidomborítva és kidolgozva pénzügyi szolgáltatások kapcsolatrendszerében. Ezért gond, örülök annak, hogy négy szakértőt meghívhattunk, akik eh, beszámolnak a saját meglátásaikról, bemutatva azokat a témákat, amelyeket figyelmünkbe ajánlanak a jogokotási munkákban, és amelyeket az Ekon szakbizottság figyelmébe ajánlhatunk fogyasztóvédelmi szempontból. Kérdés, hogy társuljunk-e az Econnal, tehát hogy kötelező legyen-e az, hogy elfogadják javaslatainkat vagy sem, ezt még egy politikai vita övezi, ám mindenképpen nagyon erőteljesek lesznek ajánlásaink, melyeket az Econ elé terjesztünk. A két javaslat itt van előttünk. Azt szeretném kérdezni, előadók egyetértenek azzal, hogy itt meg tudnak egyezni abban, hogyan járjunk most el. Én azt javasolnám, hogy először Páncéli úr bevezetőjét hallgassuk meg a befektetői prospektusokkal kapcsolatban, és aztán ezek, ezekre vonatkozó két szakértőt hallgatjuk meg. Jean-François Bernió lesz az első, akit Paul Carty úr követ. Tehát ők fognak Páncér úr bevezetője után szót kapni, ezt követően kérdések, válaszok következnek, különösen az előadók, árnyék előadó részéről. Az órára pillantok, pici csúszásban vagyunk, szeretném ketté osztani az időt a két téma között. No, ezt követően Styler asszony, az előadónk, a, köz, a biztosítás közöttési irányelv előadója beszél majd, ez Edward Oszli és Michael Kollár, és ezt a szakértőink itt vannak, 10 percet kapnak a, a szakértők, majd igyekszünk az időt, az időt múlását jelezni önöknek, és ezt követi a kérdések válasz, illetve a párbeszéd ideje. Vern úr eljárásbeli kérdése van? Igen. Ugye, ha jól értem, a fogyasztók véleményét szeretnénk kifejteni a, az irányelvvel kapcsolatban. Én rövidre fogom mondandómat az első témában, hogy maradjon a másodikra. Rugalmasak leszünk, mondja az elnök. A két előadó után a harmadikra is lesz talán idő a biztosítás közvetítési irányelv témakörében. Egyszerre szeretnék kezelni a két témát, ugye? McCarthy úr, ha megengedi. az IMB-vel kapcsolatban is elmondhatom a véleményemet az első előadásomban, tehát a kettőt magyarán össze tudom kapcsolni. Szerintem van időnk és rugalmasságunk ahhoz, hogy a lehető legjobban sáfárkodjunk az idővel, úgyhogy nyugodtan reflektálhatnak egymás előadásaira is, a jelentéstevőink is egyetértenek ezzel a módszertannal. Köszönöm rugalmasak vagyunk, a lehető legjobban szeretnénk felhasználni a rendelkezésre álló időt, köszönjük eleve, hogy eljöttek. És, mint tudják, bármiféle nyelven beszélhetnek, mert hogy teljes tolmács rendben álltunk fel. Még azt szeretném le ellenőrizni, hogy itt vannak az árnyékeladók, hiszen ők is hozzászólhatnak a szakértők után. Nem tudom, ki van itt, Rüla asszony itt van, aki mind a két irányelvre vonatkozóan képviseli frakcióját, Karasz úrat is üdvözlöm körünkben, aki éppen beszélget. Tehát üdvözlöm Karasz urat, aki árnyék előadó, és nagyon fontos tagja az ECON szakbizottságnak is. Nagy öröm tehát, hogy itt van e témák tárgyalásakor. Nem látok liberális kollégákat. Hanslik asszony viszont viszont itt van, aki Pitikánynál asszony képviseli. Van-e más helyettesítés? Én képviselem az én frakciómat. No tehát, azt hiszem, hogy e bevezető jelent, ennyi elég volt. Panzeri úr rövid bevezetőjét szeretném meghallgatni, mely egyfajta összefüggést teremt majd a továbbiakban a szakértők előadásai előtt. Panzeri úr először entrare nel merito. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt áttérnék magára a jelentésre, egy frissített változatot tegnap küldtünk ki, és ez lenne az a dokumentum, amelyet a jövőbeni munka szempontjából a kollégák érdemes lenne, hogy megnézzenek, de hát ez sajnos csak angolul áll rendelkezésre, mert a, az ünnepek miatt nem tudtuk a fordítást elkészítetni, de remélhetőleg január 18-ára ez a, fordítások is elkészülnek. Egy politikai kérdésről van szó, megerősített együttműködésről az ECON szakbizottsággal. Ezért tisztáznunk kell minden ezzel kapcsolatos kérdést, hogy olyan intenzitással foglalkozunk az anyaggal, ahogyan ezt az anyag megérdemli. Magát a témát illetőleg Örömmel fogadjuk a bizottság javaslatát. A kiemelt befektető információkat tartalmazó dokumentumokról. Azt hiszem, hogy egy fogyasztó, akinek van némi fogalma a befektetési információkról, megbízható információra van szüksége a befektetési termékekről, illetve a megtakarításokról. Gyakran az ilyen dokumentumok nagyon hosszúak és rendkívül bonyolult megfogalmazásúak, úgyhogy a bizottság javaslata nagyon jó, hiszen standard, pontos információt kíván közölni a befektetési termékekről, hogy így töltse be azt az űrt, amelyet tapasztalhatnak a fogyasztók, amikor dönteniük kell arról, hogy melyik a számukra legmegfelelőbb befektetési termék. Egy ilyen döntés meghozatala előtt mérlegelniük kell számos aspektust, tehát ezek a fontos aspektusok. Először is hozzáférhetővé kell tennünk az információt, egyértelműen kell megszövegezni, és eh, a kiemelt befektető információkra kell összpontosítani az ilyen dokumentumoknak. Fontos, hogy össze lehessen hasonlítani a dokumentumokat, tehát egyfajta harmonizált táblázatra van szükség, ahogyan ezt a dokumentum is részletezi. Továbbá kötelezővé kell tenni azt, hogy még mielőtt sor kerül a szerződés megkötésére, rendelkezésre álljon ez az információ. És szankciók is szükségesek, amennyiben az információ követelményei nem teljesülnek. A javaslat számos aspektusát még lehetne javítani, és ezekre térek ki a jelentésemben. Anélkül, hogy most minden egyes lehetőséget részletesen felvázolnám, megpróbáltam ezeket körül vonalazni. A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat nem csak a pénzügyi termékek szolgáltatóinak, hanem a közvetítőknek is kell nyújtaniuk. Nem szabad, hogy ez csak lakossági befektetési termékekre szorítkozzon, hanem egyéb termékekre is, amelyek illeszkednek ebbe a keretbe. Például a különböző megtakarítási termékek, vagy nyugdíj alapok. A kockázatra vonatkozó információ nem szabad, hogy csak az AAKBV-kkel reszorítkozzon, és az ilyen kiemelt információt akkor is el kell jutatni a fogyasztóhoz, hogyha egy közvetítő által kerül sor a szerződés megkötésére. Biztosítani kell tehát azt, hogy ezt az információt a fogyasztó megkapta, és be kell tudni bizonyítani azt is, hogy közvetlen kapcsolat állt fenn a fogyasztó, valamint az információt nyújtó személy között. Ugyanez vonatkozik azon tranzakciókra is, amelyek távértékesítése valósulnak meg. A jelentés nem tud minden aspektusra kitérni, de amikor majd a módosításokat terjesztik elő, akkor kell kitérni arra, hogy milyen módon kerül sor az információ nyújtására, miért tartalmaz pontosan ez az információ, és az egyéb kérdésekre is ki kell térni. A vitarendezési eljárásokra még nem tértünk ki, Azt hiszem, hogy elég jó a helyzet, számos módosító érkezett, és a jelentés is tartalmaz fontos kitételeket, tehát a konszenzus létrejöhet. Ez volt az első eszmecsere, amelyet eddig megtartottunk erről a dokumentumról, és nagy érdeklődéssel szeretném meghallgatni a kollégák véleményét és a szakértők véleményét. Köszönöm. Rendben, szerettem volna fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az Econ szakbizottsággal folytatott tárgyalásokban, hát, hát még folynak a tárgyalások, a társelnökömtől először is visszautasító választ kaptam, de hát tárgyalunk, egyeztetünk az elnökök értekezlete, vagy léne elnök úr előbb-utóbb végleges döntést hoz majd az ügyben. Lépjünk tovább. Első szakértőnk Jean-François Biernyó. Mindenki előtt meg kell, hogy legyen a szakértők önnetrajza, ezért most részletesen erről nem beszélek, de őt külön szerettem volna mindenképpen üdvözölni. A Birk nevében, akik egyébként nagyon aktív résztvevő üléseinknek, és a tesztelsá a belga fogyasztóvédelmi szervezet slapp eh, szakértőként. A tesztesától is eh, kaptunk eh, éveken keresztül folyamatosan valóban hasznos tájékoztatást. Tíz percre adom meg a szót az első hozzászóláshoz a befektetői tájékoztatóval kapcsolatban parancsoljon. Thank you, Chairman, for this kind introduction. Um, je vais continuer en... Köszönöm, elnök úr, franciául folytatom a rövidítések vonatkozásában KID-nek fogom hívni a befektetői tájékoztatót. Egy másik rövidítés, amit gyakran használunk ebben a rendeletben, ez a PRIPS csomag, a fogyasztói befektetői termékeket takarja ez. A hatály kérdése fontos, hogy csak az ilyen feltételekhez kötött csomag, befektetési csomagokra terjednek ki, vagy más befektetési vagy megtakarítási termékekre is. Ami a bizottság kezdeményezését illeti, nos, régóta vártuk ezt, A, nagyon fontos, hogy a fogyasztók, fogyasztói befektetők számára minél érthetőbb legyen ez, és az Európai Bizottság által megrendelt egy tanulmány rámutatott, hogy a befektetői tájékoztató, ez a KID, úgynevezett KID, mennyire fontos a fogyasztók számára. Lássuk először a hatály kérdését. Számunkra a minden befektetési termékhez kell, hogy tartozon egy ilyen befektetői tájékoztató, ami a legfontosabb kérdésekre válaszol, amely a 8-as cikkben egyébként kifejtésre kerül a javaslatban hogy a befektető, a fogyasztó valóban megfelelően tájékozott döntést hozhasson, mielőtt döntést hoz ez ügyben. Ezért tehát általánossá kell tenni a befektetői tájékoztató intézményét. Milyen információk szerepeljenek ebben a tájékoztatóban? A bizottság javaslatából hiányzik Eh, az a fajta információ, amit csak a terjesztő, a, a termék ajánlója eh, tud megadni. Itt van például a, a, a, a költségek kérdése. Fontos, hogy a meg említésre kerüljenek a, eh, a költségek méghozzá a legmagasabb szinten megállapítva, ami előfordulhat. A bizottság javaslatában nem veszik azt figyelembe, hogy a terjesztési csatornán a közvetítő, aki ugye ebből százalékot kap, a befektetői tájékoztatót ugye a termék ajánlója adja ki, de meg kell, hogy jelenjen az is, hogy a közvetítői jutalékkal együtt mennyibe kerül ez a termék. A PRIPS, ami a, egy csomagolt befektetői termék, ezzel kapcsolatban ez egy struktúrált termék, itt van egy biztosítási összetevője ennek, van egy bankbetét összetevője, és így tovább, és így tovább. Ennek eh, különböző adó eh, vonzatai eh, vannak. Hogyha ezt figyelembe kívánja mindenki venni, akkor ha ezt nem veszik figyelembe a fogyasztó, akkor lehet, hogy téved nem a legmegfelelőbb terméket választja. Tehát nem minden, de valamilyen fajta információnak, összefoglaló információnak mindenképpen szerepelnie kell az adó kérdésekkel kapcsolatban nem mindegy, hogy melyik országban fogják ezt a terméket ajánlani, tehát kell, hogy szerepeljenek a költségek, az adó vonzatok, illetve kívánatos lenne, hogyha a, a MIFID miatt kötelező információk is ugyanebben az dokumentumban szerepelne. Miért lenne több dokumentum, hogyha lehet egy egységes befektetői tájékoztató technikailag? lehet, hogy bonyolult lesz, hogy delegált aktuson keresztül a MIFID-re alkalmazzuk ezt a jelenlegi előttünk fekvő jogszabályt, de hát a fogyasztó szempontjából ez mindegy is. A cél az, hogy a fogyasztó döntéshozatalát tegyük minél könnyebbé. Ami a kockázatokkal kapcsolatos információkat illeti, a UCITS a kapcsolatban eh, a kockázatok egy skálája eh, állapítottuk meg. Ez nem tökéletes, eh, ennél lehetne jobb is, de a többi befektetéssel, prips kapcsolatban más kockázatokról kell beszélni. Azért, mert a UCITS esetében mindenképpen eh, diversifikációról beszélhetünk, eh, különböző termékekről, eh, a unit linked, azaz egységhez kapcsolódó termékekben, hiszen egyes esetekben jóval nagyobb a kockázat, hogyha a csődbe megy a, ennek a kibocsátója tehát hogyan tudjuk legjobban tájékoztatni a fogyasztót? Nos, nincs egy erre egyelőre kidolgozott rendszeres, sehol sem látjuk, ezért azt kérjük, vagy azt szeretnénk, hogy az európai felügyeleti szervek, az ESMA, az IOPA, az EBA közösen elgondolkozna azon, hogy milyen megoldást tudnánk találni erre, különböző lehetőségeket alapolyan, alaposan körbejárnák, és a közvélemény véleményét is kikérnék arról, hogy melyik a legjobb, legcélra vezetőbb. Tehát azt mondjuk, hogy ugyanezt a módszert kellene, mint a befektetői tájékoztatás esetében alkalmazni egyébként a UCITS-re is. Egy kivételről beszélnék, a befektetői tájékoztatót a közvetítő nyújtja a tranzakciót megelőzően. amikor csak mondjuk ajánlást tesznek, vagy, vagy tanácsot adnak, akkor nem feltétlenül, de amikor amikor nem kötelező ezt a tájékoztatást biztosítani, amikor ilyen távértékesítési csatornán keresztül nyújtanak mondjuk tanácsot. Itt, itt egy űrt érzünk. Például mondjuk, hogyha telefonon keresztül adnak befektetési tanácsokat, Eh, amikor pedig szemtől szembe találkoznak, akkor ugye oda kell adni ezt a fajta tájékoztatót kézbe. Tehát itt azt hiszem, hogy eltérő elbánáson is egy jogi űrt érzek. Köszönöm ezt nagyon átfogó összefoglalót. Panzeri úr gondolatait közül többet támogatott kifejezett módon. Ezekre is visszatérünk majd. Következő hozzászólónk e témakörben Paul Carty úr akinek kiterjedt tapasztalata van a biztosítási ágban. Kérem, tehát, hogy a második témát is kommentálja. Jelenleg elnöke a biztosító közvetítők Európai Szövetségének. Tíz percben adom meg neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Való igaz, igyekszem rövidre fogni mondandóm, mert az IND szek szekcióban is szeretnék hozzászólni. Négyszer, hogyha megsokszoroznám időmet, akkor sem lenne elég. Szeretném Stellar asszonynak és Panzeri úrnak meg, megköszönni, hogy meghívtak, hogy előadjam gondolataimat e témákkal kapcsolatban bemutattam először is szervezetemet azoknak, akik nem ismerik, és aztán konkrétan szólnék a PRIPS témaköréről, aztán a második részre vonatkozóan is szólnék. Akik nem tudják, azoknak mondom. A BIPA az európai közvetítőket képviseli Európában. 50 szervezet, tagszervezetünk van, amely több mint egy millió közvetítőt képvisel Európában, akinek túlnyomó többsége viszonylag kicsi vállalat. És eh, az Európai Unió minden területén jelen vannak. Ők a legközvetlenebb interfésze az ágazatnak a, a tényleges fogyasztók felé Úgyhogy minden javaslatok hatással lesznek az általunk képviseltek körére. Szívesen részt veszünk e rendkívül versenyt felmutató piac alakításában. Itt folyamatosan változnak a versenyfeltételek a e szolgáltatás tekintetében, a fogyasztókért folyó versenyben. Át kell lássuk, mennyire dinamikus ez a rettenetesen versenyző piac, és bármely javaslat, amelyet az asztalra teszünk, zavarhatja, torzíthatja ezt a dinamikát, esetleg rosszabb irányba torzíthatja, mint sem jó irányba javítaná. A második általános megjegyzésem az volna, hogy a biztosítási ágazatnak megvannak a sajátságai. Ezek nem veszhetnek el a folyamat során. Persze hatalma, a, norm, a norma teremtésnek hatalmas ö, tere van, ez prioritás kell legyen, ám vannak olyan sajátságok, amelyeket nem lehet ö, általános normákkal lefedni. Ami a pripszeket illeti, teljes mértékben egyetértek Panzeri úr mondandójával, miszerint ez megbízható kell legyen, összevethető, és releváns természetesen. Ahhoz, hogy ez abszolút standardizálni kell, és be kell zárnunk az információs hiátusokat. A termék közötti harmonizációt is meg kell célozzuk, és minden információt a szerződés megkötése előtt meg kell adni. Ez magától értetődik. Van azonban néhány problémánk a kifejtett nézetekkel kapcsolatban. Az egyik abban áll, úgy gondoljuk, hogy a közvet közvetítőket tesszük felelőssé a dokumentum létrehozásával, az, az veszélyes lehet. Mind a két fél felelősséget hangsúlyozni kell, hogy elkerüljük a jogbizonytalanságot egy területen. Ez, ez mindenképpen elkerülendő. Nem vagyok biztos abban, hogy ez megfelelő súlyt kapott e tervezetben. kétben használt nyelv és a biztosítási ágazat sajátságai figyelmet kell kapjanak. Bizonyos elemeket fenn kell tartani, még egy normalizált vagy standardizált keret felállásakor is. Tudom, hogy négy percet már fölemésztettem, a többi hat percet majd az IMD részre költeném. Köszönöm szépen, igen, később lesz alkalma majd, mert 12 30-ig megvan a terem is, meg a tolmácsok is. A általános vitát nyitnék meg a képviselők bevonásával, persze a prospektusra koncentrálva. Ha a két másik szakértőnk is kommentálná ezt a témát, szívesen látjuk azt is. Először azonban a képviselők válaszait, illetve hozzászólásait várom. Hacimarkakis úr először megint Buszoly úr nevében beszélek, aki árnyék előadóként kísérjük figyelemmel ezt a témát. Buszoly úr támogatja az eh, egységes megközelítést a kulcsfontosságú információs prospektus témában, hogy az EU szerte egyforma információt kapjanak a befektetők, ahogy Pánszeri úr is, ő is, Buszó úr is támogatja jogi eszköz létrehozását, illetve kiválasztását, mely garantálja ezt az eh, egységes megközelítést. A hatos cikk rendkívül fontos, mert Létfontosságú az, hogy a kis befektetők átlássák, értsék, hogy milyen információt kapnak, ezért kell világos legyen ez a prospektus, és nem félrevezető. Buszó úr ezért érte jelentéstevővel abban a tényben is, hogy nem szabad reklám, úgymond reklám vagy promóciós információt beletenni a prospektusba, és más marketinganyagoktól is külön kell választani ezt a prospektust. A megfogalmazást ugyanakkor egy kicsit módosítani kell, hiszen átfedés van a jelenlegi kettes bekezdés, meg a 2A bekezdés fölött, amely Panzer úr javasolt. Buszai vannak fenntartásai a 11-es ponttal kapcsolatban, amely a, a tagállam által használt nyelvet illeti. Tudnilik, egyes termékeket online módon is lehet vásárolni. Ha egy francia befektető online módon vásárol egy belga flamand nyelvű banktól akkor szívesen látja, hogy a francia nyelvű prospektus is rendelkezésre áll. Gyakran előállhat ez a helyzet, sok online bank tudnilik összeolvat, ezért a javaslat kontraproduktív lehet, amúgy egy jó célt szolgálva. A prospektusokkal kapcsolatban Buszúr úgy gondolja, hogy a 8-as cikk rendelkezéseit javítani kell, a kockázatokat több részen kéne orvosolni, több helyen lehet jutni a szöveget ezzel kapcsolatban. A költségeket illetően ezeket is fel kell tüntetni, és még fontosabb, hogy úgy tüntessék fel a költségeket, hogy ez érthető legyen a befektető számára. Ha egy be, vásárlás befektetési alaprészeként történik, nagyon sok komisszió, nagyon sok díj kerülhet levonásra, ám nem átláthatóak azok, hogy mire vonatkoznak ezek a díjak, és mikor alkalmazandóak, vagy egyáltalán az adott esetre vonatkozóan relevánsak-e. Ugyanakkor a termékre vonatkozó költségvetési rendszert is át kell látni a befektetőnek, majd melyik állam költségvetéséhez kapcsolódik. Az információs követelmények a termék teljesítményét illetően is fontosak. Rá kell mutatnunk arra a tényre, hogy a további teljesítmény nem feltétlenül garantálja a jövőbeli jövedelmezőséget. Ezt fel kell tüntetni a prospektusban. Aztán a, a, a befektető által könyvelenhető veszteségeket is jól kell látni. Össze kell kapcsolni a prospektusban a, a látni kell azt is, hogyha nem jó a prospektus, abból pénzügyi veszteségek is származhatnak. A 19-es pont némi veszélyt vet fel, mert hogyha a vesztesség nem, kapcsol, nem is kapcsolódik közvetlen módon a prospektus minőségéhez, a befektető lehet, hogy kártérítést követel. Ez jogi bizonytalanságot vagy kockázatot teremthet, amely nem arányos. Vannak még egyéb tárgyaló pontok, de jó kiindulási alap ez a szöveg. Ez nagyban segített bennünket, mondja az elnök Hanslik asszony. Köszönöm, elnök úr. Kajnene asszony és nevében szólok. Először is köszönjük eh, az előadónak ezt a fontos eh, munkát. Nos, a fogyasztói befektetőket kívánjuk eh, érthetőbb, és összehasonlíthatóbb információval ellátni, ez üdvözlendő. Nagyon fontos javaslat ez ahhoz, hogy a fogyasztók védelme javuljon a pénzügyi szolgáltatások terén. Több javaslathoz kapcsolódik ez. Például az IMD átdolgozáshoz, az USIC-hoz, illetve a MIFID-hez. Továbbá egy koherensebb keret ezen a téren hozzájárul ahhoz, hogy a belső piac működése is javuljon. Indokolt rendelet formájában megtenni mindezt, így tudjuk a jogszabály következetes végrehajtását garantálni. Pintikainen asszony véleménye szerint lehet még egyes eh, részeken javítani az Európai Bizottság javaslatán. A kockázat és a kockázat profil bemutatása eh, valóban eh, kihívás, és Pitikainen asszony nincs meggyőződve arról, hogy a bizottság javaslata a legjobb módja, hogy megragadjuk a problémát a gyökerénél. Tehát a korábbi teljesítmény alapján történő kockázatmegítélés lehet, hogy nem a legjobb, és durván félrevezető lehet. A kutatások azt mutatják, hogy a befektetési alapok múltbeli teljesítménye önmagában nem feltétlenül hasznos ahhoz, hogy megítéljük, hogy jövőben hogyan teljesít majd egy befektetési alap. A pripszekkel kapcsolatban a kapcsolódó, a termékhez kapcsolódó kockázat jelentősen változik termékről termékre. Ezt az eltérést valahogy tükrözni kell a befektetői tájékoztatóban is. Talán úgy javíthatunk a javaslaton, hogyha a teljesítmény, a jövőben lehetséges teljesítmények több forgatókönyvét vázoljuk fel, ahogy azt Pitikányan asszony módosítója javasolja. itt is eh, talán érdemes megelmíteni azt, hogy a kockázat önmagában eh, nem ördögtől való dolog. Eh, minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb általában a várható hozam. Ugyanakkor az a fontos, hogy aki a kockázatot vállalja, az tisztában legyen a kockázat természetével és mértékével. ha nem a kérdéses fogyasztó számára e, megfelelő terméket adnak el valakinek, ez láthattuk a múltban, hogy ez e, hova e, vezet. A termékek nem átláthatóak, nem érthetőek. Hogyha nagyobb kockázatot akar valaki vállalni, akkor ezt a lehetőséget nem szabad tőlük megtagadni, ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy tudják, hogy milyen kockázatot vállalnak. Kritikájnen asszony szeretné egy másik kockázat kérdését is felvetni, annak a kockázatát, hogy a roppant össze, milyen roppant túl összetett a költség struktúrája egy befektetési alapnak, előfordulhat, hogy az infláció alatti teljesítményt nyújt egy alap. A befektetői tájékoztatóban ezért egyértelműen ki kell fejteni, hogy a befektetési alapnak milyen költségei vannak, mik az administratív terjesztő és egyéb költségek, amelyek mind-mind a, a profitot csökkentik, az esetleges profitot. ez a fajta információ sokszor magának a terméknek az előállítája vagy kibocsátója számára sem elérhető, így gyakran a közvetítőknek kell itt ezt az információt megadniuk. A jogszabály hatájának kiterjesztésével kapcsolatban, hogy ne csak a csomagolt termékekre teljes, terjedjen ki, hanem e, más befektetői, e, fogyasztói befektetői termékre, például e, részvények és egyéb megtakarítási termékekre is kiterjedjen. Most Pitikárnyan asszony ezzel kapcsolatban óvatos lenne, úgy véli, hogy további elemzésre lenne szükség, majd később meglát megvitatjuk, amikor eh, felvizsgáljuk a már elfogadott jogszabályt, akkor lehetne kiterjeszteni esetleg a hatáját. Pitikányon asszony számára szintén problémás a befektetői tájékoztató önálló eh, természete, hiszen előfordulhat, hogy a befektetői tájékoztatón ban nem szereplő információra is szükség lehet, éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlatban ezek a különálló dokumentumok mennyire működőképések, amikor a mögöttes alapok írtózatosan eltérnek, és különböző kockázatot jelentenek. módosítóiban Pitikánian azt majd részletesen kifejti ebbéli gondolatait eh, és az egyeztetések során. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Én is köszönöm. Styler asszony. Tarabella úr. This is just a point of clarification before we go on to the... Tisztázés okán, miért tovább lépünk a témánkra. Mi a különbség a kétban megvitatott mostani téma és a másik irányelv témája között. És mi a visszacsatolás a vonatkozó kit prospektusok felhasználásáról? Működik-e ez vagy sem? Mert a mostani vita emlékeztet arra, hogy az ECOM-ban annak idején a prospektus irányelvben előadó voltam, és emlékeztet arra a vitára. Talán megduplázzuk tehát eh, amit ott jól csináltuk, azt nem kéne most megismételni, figyeljünk arra, hogy milyen átfedések vannak. Nekem is van kérdésem, és a hatája kapcsolatban, ez nyilván vita tárgya lesz majd, erre is kérem majd a szakértők véleményét, Panszeri úr javasolta a hatály növelését, kiterjesztését Pitikánál hogy viszont nem feltétlenül érzi ezt indokoltnak. Lássuk a szakértők, hogy látják ezt. Utolsó hozzászólónk, Tarabella úr a képviselők részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is az előadó megközelítését szeretném támogatni. Jó volt hallani a szakértőket, hiszen a bankvilága elképesztően sokat fejlődött az elmúlt években. A termékek esetében e-, egyes bankok és egyes ügynökök, közvetítők esetében rövid távon lehet, hogy az adott a fő céljuk az, hogy minél nagyobb jutalékot kapjanak éppen, ezért fontos, hogy ilyen információ rendelkezésre álljon. Nos, e tekintetben, ebben a parlamentben én voltam a felelőse annak a véleménynek, amely a címkézéssel foglalkozott, és itt világosá vált, hogy e, előfordulhat, hogy van olyan, hogy túl tájékoztatottunk. E, e, online is láttuk, hogy öt oldalas információ alap, alján van egy kiket pipán, hogy elolvastuk, hát kiolvass el, kérdem én. Akiket érdekel, azok olvashassák el, tehát legyen meg, legyen elérhető ez az információ de a legfontosabb információkat külön egy összegező formában kell kifejteni. És hogy ezek a kockázatok még hogyan alkalmazhatók, hogyan vonatkoznak. Tehát mindenképpen át, nagyobb átláthatóságra van szükség, illetve a kliensnek, az ügyfélnek nagyobb tudásra kell rendelkezni a megfelelő döntés meghozatala előtt. Semmiképpen sem lehet ez reklám, hiszen a korábbi évek teljesítmény alapján ítéli meg valaki a döntést, akkor félrevezető lehet, hiszen um, itt bizony fluktuáció és um, ingadozás is előfordulhat. Tehát ez a fajta um, információ magában édes uh, kevés, más szempontokra is ki kell, hogy terjedjen ez az információ az élelmiszer termékek címkezéséhez hasonlítottam az imént ezt. Mennyi cukor, mennyi zsír, mennyi szénhidrát van benne. Ezt hasonló megközelítést kell alkalmazni. Aki be akar fektetni, az pontosan ezeket a, ezekkel a legfontosabb információkkal kell, hogy rendelkezzen. Okay, anybody else? a további hozzászóló? Akkor Benoit és Paul Carty urak kommentálták, de a többi szakértőnk is reflektálhat erre. Kezdjük az első két hozzászólóval, és aztán ön is szót kap. Ben úr. Euh, Köszönöm. Elnök úr, nagyon jó volt hallani ezeket a hozzászólásokat, és hogy valóban a fogyasztók érdekeit tartja mindenki szem előtt. A hatály kiterjesztésének a kérdésére vonatkozóan e, valóban ez nem könnyű dolog, de nem azt kérjük, hogy minden termékre ugyanaz e, legyen. Persze, egyáltalán nem erről van szó. A pénzügyi, európai pénzügyi felügyeleti szerveknek kell valóban elvégezni azt a munkát, hogy minden típusú befektetési termékre megtalálják a legjobb megoldást. Nem mindegy, hogy részvényre, kötvényről, egy egyszerű megtakarítási termékről vagy csomagolt termékről van szó. A prospektus irányelvet illetően a döntést meghozó befektetők ritkán vannak abban a helyzetben, hogy ezt a dokumentumot végigolvassák, jóval hosszabb ez ugyanis, mint a rövid befektetői tájékoztató. Ráadásul sokszor nem a befektető anyanyelvén olvasható ez a hosszú prospektus. De a fogy fogyasztó vagy a, a, a kisbefektető figyelmét azokra a kérdésekre kell irányítani, amelyek a legfontosabbak, mielőtt meghozza a döntését. Ez kell, hogy a kidben, az úgynevezett kidben szerepeljen. Uh, Azt uh, szeretném kérdezni, hogy uh, a hatállyal kapcsolatban mit gondol? Egyetérte azzal, hogy jogos bővíteni a hatályt? illetve a struktúrált információ, ami a termékekhez kötődik, erről mi a véleménye? We, we, if I understand you, uh... Ha jól értettem elnök úr kérdését, mi a hatály kiterjesztését szeretnénk? Mert úgy véljük, hogy minden megtakarítás vagy befektetés elhalasztása a kiadásnak. Hanem nem most veszünk valamit a pénzünkből, hanem megtakarítunk pénzt, hogy majd később vegyünk valamit. Mondjuk, mint a nyugdíjak esetében. Éppen ezért a megtakarítások és befektetések pontosan ugyanazt a, a szerepet e, látják el, tulajdonképpen, mint a, e, tehát tulajdonképpen a vásárlást halasztjuk el ezekkel. Éppen ezért például egy szakmai nyugdíj, esetében, foglalkoztatói nyugdíj esetében ott is tudni eh, eh, eh, kell nyilván a befektetők hosszú távú befektetéseiben is a diversifikáció fontos, hogy ne tehát, hogy megosztják a kockázatokat, nem tegyék az összes pénzüket egy lóra hogy így fogalmazzak. Éppen ezért eh, fontos, hogy a KID, tehát a KID, az összefoglaló befektetői tájékoztató megfelelőjére létezzen minél több termékre. Köszönöm. Um, as a principle, I think the... Elméletben azt hiszem, hogy eh, a hatája lehetőleg eh, kiterjedtebb kell, hogy legyen. A pripek mögött meghúzódó elképzelés az, hogy következetesen járjunk el a befektetési termékeknél. Nem szólt, hogy semmilyen befektetési termék se maradjon ki. Ami a nyugdíjakat illeti, ez egy nehéz kérdés, hiszen vannak a nyugdíjaknak bizonyos sajátosságai, amelyek miatt összetett termékeknek minősülnek, de a hatát ki lehet terjeszteni a nyugdíjakra is. Úgyhogy lehetővé teszünk bizonyos sajátosságokat. Ami pedig a hatállyal kapcsolatos pontosítást illeti, vannak bizonyos életbiztosítási szerződések, amelyek garantált megterülést biztosítanak. és hogyha egy ilyen termék bekerül a hatályba, akkor élvehetünk azzal, hogy az összes megtakarítási termék bekerülhet a hatályba. Ez pedig olyannyira kibővíteni a hatályt, hogy nehéz lesz majd megállapítani, hogy hol húzzuk meg a határt. De úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és egyensúlyra kell törekednünk, ami a hatály bővítését illeti, a garantált termékekre kellene összpontosítanunk, és hát tekintetben azt hiszem, hogy a hatály megfelelő. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy teljes mértékben támogatjuk egy egyértelmű, egyszerű dokumentum bevezetését, amely által a fogyasztók össze tudják hasonlítani a termékeket, és meg tudják érteni azt, hogy mi húzódik meg egy befektetési termék mögött, de azért óvatosan is kell kezeljük a hatályt, ugyanis szerintem itt egy konfliktus húzódik meg, mert ha bővítjük a hatályt, nem feltétlenül válik könnyűvé egy standardizált dokumentum. Minél inkább szűk a hatály, annál inkább könnyű összehasonlítani a termékeket, és könnyebb egy standardizált dokumentumot készíteni. Hogyha bármilyen fajta megtakarítási termékre kibővítjük a hatályt, akkor megállapíthatjuk, hogy nem ugyanazon fajta termékeket hasonlítjuk össze, hanem eltérő dolgokat, tehát a standardizálás sokkal nagyobb kihívást jelent majd és ezzel áttérhetnék az, arra a kérdésre, amit is Steiner asszony vetett fel, hogy a jusszitokra vonatkozó befektetői tájékoztató mit tartalmazzon. Itt ugye homogén termékekről van szó, nem vagyok szakértő az erre vonatkozó dokumentumok tekintetében, de tudom, hogy milyen kihívást jelent egy olyan dokumentum elkészítése, amikor olyan termékeket hasonlítunk össze, amelyek nagyon egyértelműen definiáltak és nagyon homogén dokumentumok. Tehát e tekintetben körültekintően kell kezeljük a hatályt. Ami pedig a prépeket illeti, úgy gondolom, hogy az is kihívást jelent, hogy hogyan tudunk a fogyasztóknak egy rövid, tömör, velős, egyszerűen értető dokumentumot rendelkezésre bocsátani, ami tartalmazza az összes olyan információt, amely fontos a fogyasztó számára. És hogyha ezt egy rövid dokumentumban nem tudjuk megvalósítani, akkor meg kell fontolnunk azt, hogy eh, hogyan eh, tudjuk eh, a fogyasztókat átirányítani olyan források felé, ahol ezt az információt megtalálják. Egyértelmű, hogyha olyan termékekkel van dolgunk, amelyek több száz opciót biztosítanak, akkor ezt nehéz egy egységes dokumentumban elhelyezni és a személyre szabott információ nyújtása is nehéz, hiszen a befektetési vagy biztosítási termékek esetében ezek rendelkeznek olyan aspektusokkal, mint költségek és egyéb aspektusok, amelyeket befolyásol a fogyasztó személyes választása. Itt is nehéz tehát egy egységes standard dokumentumot kidolgozni. Thank you very much. Köszönöm. Tám meglepő, de visszhangoznám némelyikét azoknak a gondolatoknak, amelyeket Axli úr fogalmazott meg az imént. Tény, hogy ez tisztán biztosítói szempontból is téma, a jelenlegi KID javaslat. Tudni úgy látjuk, hogy a mostani javaslat nem csak arról lenne hatással, hogy mennyire érinti a sajátságait a biztosításoknak. A jelenlegi formájában csak a, a háttér alapra vonatkozna, ám hogyha a biztosítási termékre is vonatkozik, akkor annak sajátságait is tükröznie kell a vonatkozó szabályozásnak. Mik is ezek a sajátságok? Nos, például a biztosítás előnyei. Tudjuk, hogy ha a biztosítási terméket vásárol, akkor kockázat lefedettséget is élvez. A jelenlegi szabályozás nem feltétlenül bizony, követeli meg ennek bizonyítását. Ugyanakkor vannak biztosítási garanciák is. Nem demonstrálandó jelen pillanatban e garancia, meg léte, meg az sem, hogy milyen tőke háttere van ennek a biztosításnak. Ez pedig holott ez releváns információ lehet a biztosítási termékeknél. Tehát minél szélesebbre vesszük a hatályt, minél nagyobbra nyitjuk a hatályt, annál több kihívást húzunk magunkra e tekintetben. Az egyes befektetési termékek hatékony összevethetősége szempontjából. A biztosítói szempontból tehát mi nagyon nagy körültekintést ajánlanánk például a nyugdíj alapok ügyében, és különösen azon termékek kapcsán, ahol a kedvezményezett egyfajta kockázatot is vállal. Tehát itt az összevethetőség, ha ezt is a hatály alá vonjuk, nagyon nehéz lesz. Ha megengedik, néhány szóban kitérnék a non-prip-re vonatkozó tájékoztásra is. A mi szempontukból nézvést, a cél az kell legyen, hogy javítsuk a tájékoztatás minőségét, ám nem feltétlenül a mennyiségét. Ha megnézzük a mostani helyzetet, a mostani jogszabályok követelményeit, hogy broker távértékesítésben ad el életbiztosítási terméket, akkor 49 követelménynek kell megfeleljen a szerződés megkötése előtt. 49. Az IMD 2-es javaslat alapján ez a szám még jelentősen nőne is. Het, több mint 70 ilyen követelménynek kéne megfeleljen a bróker, a közvetítő. Hát én önöket, önökhöz fordulok. Képviselőkkel már tárgyaltam erről. Ha a azt akarjuk, hogy a fogyasztó tudjon körbenézni a piacon, itt-ott vásárolni, és összevetni a termékeket, és az Európai Bizottság által benyújtott tanulmányt megvizsgáljuk akkor azt kell lássuk, hogy bizony fókuszálni kell a, konk- a kulcsfontosságú információra. Tudjuk, hogy ez a fogyasztót leginkább az ár érdekli, holott a, a biztosítási termékeknél a kockázat lefedettséget, garanciákat és egyéb témákat is ki kell emelni. Az, hogy az azonban a cél, hogy, hogy ne aprózzuk le az információt, hanem a lényeget tegyük a fogyasztó elé. Ez van az általános megjegyzésem a témával kapcsolatban. Köszönöm. Nagy segítségünkre voltak ezek a gondolatok. Lépjünk tovább a következő témánkra. Nem tudom, Panzeri úr rövid lezáró nyilatkozattal élne-e? De Ezt követően megjelölöm, mennyi időnk van a következő témára, és Styler asszony lesz az, aki bevezetővel lehet majd. Panzeri úr először zárja le. Nagyon röviden. hiszen ennek a vitának a természetéből adódóan nagyon eredeti elképzeléseket hallhattunk a szakértők részéről. Tehát egyetérthetünk a hatály bővítésével, de a biztosítási rész esetében már nem mondható ez el feltétlenül. Ugyanakkor, amit szeretnék elmondani, Azaz, hogy szerintem nincs ellentmondás vagy következetlenség a hatályos irányelvel. Lehet, hogy bizonyos átfedések vannak, de én következetlenségről nem beszélnék. Teljes mértékben meg kell értsük azt, hogy melyik az a cél, az az általános cél, amelyet el akarunk érni, az, hogy egyértelmű szabályrendszert dolgozzunk ki, amely által védhetjük azon fogyasztókat, akik befektetési termékeket vásárolnak közvetett vagy közvetlen módon. Nem hiszem, hogy ez annyira nehéz, nem hiszem, hogy nehéz lenne megtalálni azt a módot, amelyet a különbséget tehetünk, a termékek között, ugyanakkor egyfajta standardot is kidolgozhatunk, és így megkönnyítjük a fogyasztók választását. Én itt nem látok lényegi problémákat. Ami pedig a nyelvi kérdést illeti, valóban ezt jobban kell kezelnünk, főleg, hogyha internetes vásárlásokról van szó, nem szabad megnehezítenünk az információhoz való hozzáférést, egyértelműen kell látnunk azt is, hogy milyen költségek hárulnak a fogyasztóra. Végül úgy gondolom, hogy találnunk kell egy utat, ami által komolyan foglalkozhatunk a megosztott, a közös felelősségvállalással. Ez nagyon fontos. A fogyasztók állnak nyilván a szabályzat középpontjában. A bankok azok, akik főleg az ilyenfajta információt nyújtják a fogyasztóknak. Köszönöm a, a szakértők és az árnyékjelentéstevők részvételét is ebben a vitában. Mi csak a kezdetnél tartunk, de bízom abban, hogy egyértelmű szabályokat dolgozhatunk ki a fogyasztók számára. Köszönöm. Thank you very much. Well, the timetable... Köszönjük szépen. Csak az határidőkkel kapcsolatban január 28-a módosítók benyújtásának a határideje, a kompromisszumokról február 21-én beszélünk, és március 4-én fogadjuk el őket a szakbizottságban. Az érdekes bizottság ugyanis március 26-án szavaz, ezért kell ilyen gyorsan eljárnunk, nem sok időnk van. Köszönjük a szakértők részvételét, Köszönöm, szerintem hasznos volt, hogy itt voltak. Akkor lépjünk tovább a következő. A mm, következő átdolgozásra, a biztosítás közvetítés átdolgozására. Az előadóval kezdünk, és a szakértőket is meghallgatjuk az interneten az ülést eh, az interneten követő kedvéért elmondom, hogy Edward Oxley lesz az első, akit meghallgatunk, aki a brit eh, pénzfelügyelet, eh, pénzpiaci felügyelet specialistája, és Köle, Kajle Köle asszony a következő, aki főigazgatója az Insurance Europe-nak, az Európai Biztosító és Viszont Biztosítói Szövetség képviseletében van itt a long time, so we're very pleased to... És Brüsszelben évek óta viszi ezt a témát. Köszönjük, hogy megosztja velünk szakértelmét. Önöké lesz a főszerep az elkövetkezendő részben, és ezt a Kart és Virnyó úr is szót kap, és aztán a képviselőtársunk 45 percünk maradt még, úgyhogy van bőven időnk. Ezért kérem, hogy 10 percre szorítkozzanak az előadóink. Tyler asszonynak adom meg a szót, hogy mindegy, földobja a labdát. The all speakers will get a chance. Köszönöm, jó volt azt hallani, elnök úr, hogy mindenki szót kap. Már kezdtek aggódni a kollégák. Ez a javaslat jó kiindulási pont. Az IMD egyes a fogyasztók érdekének védelmi eh, terén jó eh, nagy előpülés volt, ugyanakkor tovább kell erősíteni a fogyasztóvédelmet, hogy eh, a termékek téves félrevezető eladása gyakorlatának véget vessünk. Remélhetőleg mindkét illetékes bizottságban hasonló lesz az álláspontra, és térnék a legfontosabb kérdésekre. Az irányelv hatája kiterjesztésre került annak érdekében, hogy az ár összehasonlít web eh, eh, lapokat eh, is bevegyük ide, ne csak a hagyományos irodában dolgozók, közvetítők, az a, fogy, a fogyasztók szerződésbe való bekötése kapcsolatában teljesen új szabályokat kell bevezetnünk. A nem életbiztosítás jellegű termékek okozzák a legnagyobb problémát. egyértelmű az összeférhetetlenség eh, a küszöbértékek, illetve a fogyasztók érdekek eh, védelme között. A közvetítőknek eh, kötelező maguktól ezeket az információkat megadniuk nem csak kérésre, ez nem csak a tájékozott, hanem a fogyasztók érdekét is szolgálja a földrajzi hatály eh, vagy eh, tekintetében az unión belüli eh, közvetőkön kívül nyilván bizonyos unión kívüliekre is ki kell, hogy terjedjen. A 13-as cikk jogorvoslat következetesebbnek kell lennünk az EDR-rel kapcsolatban legalább aktusok tekintetében pedig a MIFID második szintjével kell összeegyeztethetőnek lennünk, delegált aktusokban nincs hiány a bizottsági javaslatban, hiszen ez minimális harmonizálási irányelv, ezt szerintem el kell kerülni. A túl sok delegált aktus éppen, hogy a jogbiztonságot kezdi ki, és elbizonytalanítja az piaci szereplőket, illetve fogyasztókat. Várom a módosítókat a kollégáktól, az árnyék előadóktól, az Ekon szakbizottságban ülőktől, remélhetőleg valóban a pénzügyi szolgáltatások és a biztosítások piacán, hogy védelmét javítani tudjuk. Köszönöm szépen. Lesz még tennivaló a jelentéssel. Most pedig Axli úr indítja el a vita, az eszmecsere körét maximum 10 percben. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak bennünket, és véleményezhetjük az AMD 2 témáján a bizottság javaslatát. Azzal kezdeném, hogy a brit hatóság pozitív módon áll hozzá az AMD áttekintése témájához, különösen azért, mert több vállalata terjeszti ki a hatáját a szabályozásnak, és így módon a védelmet erősíti. És a, különösen örülök annak, hogy a, a biztosítási termékek, vagy biztosítók is a hatály alá kerülnek, és ez majd a, a biztosítási termékek értékesítése egységes szabályozás alá kerül. Az is egyszerű, hogy a védelmet fokozzuk a befektetési termékek tekintetében, és javítani kell a szabályozói ellenőrzést és új bejegyzési eljárásokra van szükség, és erősen megerősítettük azokat az eljárásokat, amelyek határon átnyúló tevékenységek követelményei. Ez is üdvözlendő. Ugyanakkor vannak problémás területek is, és inkább ezekre koncentrálnék, talán ez hasznosabb. Azzal kezdem, hogy az összeférhetetlenség és az információ rendelkezésre bocsátása témáit vetem fel. Elvi alapon üdvözöljük a bizottság javaslatait, melyek megkövetelik azt, hogy világos információt adjanak az értékesítéskor a befektetőnek azon szolgáltatásokról, amelyeket a biztosító ad, és a biztosító státuszáról is. Tehát tudja a befektető ki az eladó, kinek nevében lép fel a, a bróker, biztosítótársaság, vagy, vagy, vagy egyéb entitás nevében, vagy akár több nevében, illetve az a személy, akivel tárgyal, tanácsadó-e, és a tanácsadó akkor milyen alapon ad tanácsot. Tehát ezt világosan kell lássa az ügyfél. Azt is osztjuk, azt a nézetet, hogy az a potenciális összeférhetetlenségről is tájékoztatni kell az ügyfelet. Tudnék, ilyen összeférhetetlenségek fennállhatnak, fennállnak sokszor, egyszerűen fogalmazva. Kifizeti a céget, és kifizeti a cégnél dolgozó személyeket? Nos, ez a kérdés befolyással lehet arra, hogy milyen tanácsokat adnak az ügyfélnek, és milyen termékeket ajánlnak az ügyfél figyelmébe. Lássunk világosan. És ez ö, hát visszaélésekhez vezethet. Úgyhogy ezzel foglalkozni kell, ezt szabályozni kell. Nem vagyunk annyira meggyőződve ugyanakkor arról, hogy a bizottság javaslata ezzel kapcsolatban teljesen helyén való irány mutat-e. Tudjuk, ők azt javasolják, olyan rendszer álljon fel, ahol a életbiztosítások közvetítői meg kell mondják ki díjazza őket, míg az általános biztosítók közöttői csak kérésre kell ilyen információt adjanak, és a biztosítók és a közöttők is a, a ö, munkavállalói szintű fizetésekről is számot kell adjanak az ügyfél kérésére. Ez jó, hogyha a fizetésekről több tájékoztatást adnak az ügyfelének, ki kifizeti a, a, a, a közöttőt, ám az, hogyha több információt adunk az ügyfélnek, annak alapján képes kell legyen belátnia, hogy milyen összeférhetetlenségek vagy érdek átfedések vannak. Tudni, tanácsokat kell kapjon arra is, hogy a lehető legjobb befektetési terméket megtalálja, akár a piacon körbe itt-ott vásárolva. Ugyanakkor ezek a szabályok megvált változtathatják a vállalatok viselkedését, és ennek sikere a piactól függ, a terméktől, az ügyféltől, illetve az ügyfél szabad választásának, jogának érvényesülésétől. A mi tapasztalatunk az, hogy a nem befektetői biztosítási ügyfelek esetében nem mindig történik ez meg. Tudnék ahhoz, hogy egy ügyfél ahhoz, hogy hatékony legyen a, a, a, a biztosító vállalat vagy a közvetítő bérezésének vonatkozó tájékoztatás megadása, és az nem feltétlenül valósul meg, nem mindig valósítja meg azt a feltételt, hogy tudjuk az ügyfél nem mindig olvassa el a vonatkozó információt, meg ha el is olvassa, nem mindig érti, különösen hogyha a vállalat hát a lehetőleg bonyolultabban adja meg e, ezt a bérezési információt, és ha az ügyfél meg is érti, az információt nem mindig értelmezi, és nem mindig érvel, sőt, sok esetben e, az ügyfél a, a komissziós díjak alapján dönt, és más információt nem értékel. Ugyanaz, de a komissziós szint más, akkor az alacsonyabb díj érdekében felé dönt az ügyfél, holott ez nem feltétlenül a jobb terméket jelenti. Alapvetően azt kell lássuk, hogy a broker fizetésére vonatkozó információ megadása nem mindig mutat rá arra, hogy mely vállalat gyakorol rá nyomást a saját termék értékesítésére. Ezért gondoljuk úgy, hogy hatékonyabb az, hogyha a vállalatok effektív vállalati szintű ellenőrzést működtessenek, annak érdekében, hogy kizárják az ügyfelek befolyásolását ilyen érdekek alapján. És a vállalat kell, hogy tegyen ilyen konfliktusok felszámolására a lépéseket. Ez kell legyen a követelmény, ez kell érvényesítenünk a szabályban. Nem hiszünk abban, hogy az ügyfél maga kell hogy vissza kell tartani a, a, a broker bérezésére vonatkozó információt az ügyféltől, ha akarja, kapja meg teljes mérség, mély, mélységben, ám ezt alá kell támasztani megfelelő összeférhetetlenség kezelési eljárásokkal a vállalat, mert mint a, a broker vállalat szintjén. Ahogy már korábban is elmondottam, erősen támogatjuk azt, hogy az értékesítési normák javuljanak a biztosítási termékek tekintetében is, és a konzisztenciára hívunk fel. Tudni, egy konzisztens módszertára van szükség az IMD és a MIFID által érintett cégek teljes körében. Az ügyfél számára átfogó, konzisztens védelmet kell adni, attól függetlenül, hogy tisztán befektetési terméket vásárol -e, vagy pedig egy biztosítási lábbal bíró terméket. Tehát gazdasági alapon dönt a, az ügyfél, és ennek érdekében konzisztens védelmi védelmet kell kapjon a termék minő, miben lététől függetlenül. Más vállalatok is árulnak biztosítási termékeket, mint biztosító vállalatok, ám a hatály meghatározásakor minden biztosító érdekében működő úgynevezett loss adjuster esetében is ezeket is le kell fedje a hatály, illetve ezek ügynökeit is. A biztosító vállalatok kell, hogy szabályozási felelősséget vállaljanak ezen alvállalkozókért. Új módon kell tehát szabályoznunk, hogy eh, így módon a biztosító a saját eh, kár eh, biztosa tekintetében szabályozzon, és ez, ezáltal biztosítsa megfelelő fogyasztóvédelmet a keretszabályozásnak megfelelően. A szakmai sztenderdeket támogatjuk, ám ahogy Steller asszony is mondotta, aggált jelent az, hogy túl sok delegált jogi aktus valósul meg az IMD javaslat körében. Mi szeretnénk egy egységes szintű szöveget látni, és elkerülni a delegált jogi aktusokból származó kockázatokat. A cross-selling és a bundling módszertanra vonatkozóan a jelenlegi tervezet nem optimális szerintünk. És az IMD, a IMD szabályozást a MIFID-del kell összeigazítani, ez lehet a megoldás, ez a harmonizáció. A bíróságon kívüli ö, vitarendezés és az EDR tekintetében nagyon aggaszt bennünket az, hogy vannak olyan feltételek, amelyeket a tagállamokra ö, kényszerítenek, az er- ezekre vonatkozó rendszerek ügyében. Szerintünk az alternatív vita rendezés tekintetében az ügyfeleket és a vállalatokat arra kell felhívni, hogy ADR rendszerekben vegyenek részt, ám a feltételek ö, aláshatják a fogyasztóvédelmi sztenderdeket, különösen akkor, hogyha az ADR árat alkalmazása csak a vállalat döntésének függvénye, ezt nem támogatjuk. Köszönöm szépen, nagyon hasznos információkat hallhattunk, amelyekre majd még visszatérünk, és tudják, hogy az általános vitarendezési mechanizmus kérdéskörés kapcsolódik ehhez. Koller adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak azért, mert az Insurance Europe szervezet képviseletében meghívott. Szeretném leszögezni, hogy mi is a fogyasztóvédelem javítása mellett vagyunk, amikor is ugye ügyfeleink befektetési termékeket, beru, biztosítási termékeket vásárolnak, az információ szintjét javítanunk kell. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az összes intézkedés amelyre most az IMD-n vagy a PRIPeken keresztül vezetésre kerül, egyértelmű és bizonyítható hasznot kell, hogy jelentsen a fogyasztók számára. Konkrétan három célkitűzésről szeretnék beszélni. Úgy gondoljuk, hogy ezek elérése nem csak az ágazat érdekét szolgálná, hanem minden bizonyal a fogyasztók érdekeit is. Az első kérdés, amit szeretnék felvetni, az az, hogy mennyire fontos az értékesítési csatornák sokszínűségét fenntartani Európában. Ha körbenézünk Európában, akkor láthatjuk, hogy ezen értékesítési csatornák nagyon változatosak. Vannak olyanok, amelyek közvetlenül interneten keresztül értékesítenek, vagy az alkalmazottaikon keresztül. Vannak olyan széles kiépített hálózatok, a tagállamokban, ahol a bankrendszeren keresztül kerül sor a biztosítások értékesítésére. Vannak ügynökök, akik teljes munkaidőben, félmunkaidőben dolgoznak, és ezen csatornák természetesen egy sokszínűséget tesznek lehetővé, és úgy gondoljuk, hogy ez önmagában véve is értéknek számít. Amit nagymértékben támogatnánk, az az, hogy az IMD-n belül ne diszkrimináljunk egyik ilyen opciót sem. Úgy gondoljuk, hogy ezen értékesítési csatornák, mindegyik ilyen csatorna egy keretbe kellene épüljön. Egy arányos és személyre szabott az adott csatornák érdekét figyelembe vevő hálózatba kell, hogy épüljön. Így fenntarthatjuk azt is, hogy az értékesítés az interneten keresztül is fennmarad, közvetlenül is, tanácsadás mellett és anélkül is. Ez lett volna az egyik. A másik pedig a fogyasztóknak nyújtott információ. Úgy gondoljuk, hogy itt mindenképpen javításra van szükség, jobb információ szükséges. Úgy gondolom, hogy a korábbi fordulóban is már felvetettem azt, hogy a több információ nem feltétlenül jelent jobb információt. Utalnék a PricewaterhouseCoopers tanulmányára, melyből egyértelműen kiderül, hogy a túlzottan részletes információ végeredményben megzavarja a fogyasztót, és adott esetben még félre is vezetheti. Ezt tehát el kell kerüljük, az irreleváns információt ki kell küszöböljük, és ami bennünket illet, mi egyértelműen azt tartjuk fontosnak, hogy a javadalmazással, illetve az összeférhetetlensége kapcsolatos információ nyilvánosságra hozatala fontos. Támogatjuk azt, hogy akár jutalék, akár díjak tekintetében nyilvánosságra hozzuk az információt, a javadalmazás forrását, ki az, aki kapja, ki az, aki nyújtja, ezt az, ezt az összeget megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk. De mindenképpen releváns és hasznos információt kell nyújtanunk. Szeretnék arra is rámutatni, hogy egy minimális harmonizációra törekszünk, vagyis minimális szabályokat kell megteremtenünk, de tekintettel arra, hogy ez egy minimális szintű harmonizáció, tudjuk azt is, hogy vannak tagállamok és vannak piacok, amelyeknél már túlmentek ezen a szinten, illetve túl kívánnak menni ezen a szinten. Ez a megközelítés tehát legalábbis hozzásegíthet bennünket egy közös alap létrehozásához. És röviden visszatérnék még a biztosítások sajátosságaira. A előbbi vita során már utaltam erre. A befektetési tájékoztatóknál nincs módunk arra, hogy kitérjünk a biztosítások sajátosságaira. Ezen irányelvek nem szabad, hogy egymástól elszigetelten létezzenek. Dolgozunk most azon is, hogy a prudenciális keretet, a szolvencia kettőt reformáljuk, megreformáljuk, és az is tartalmaz szerződéskötés megelőző információt, ami hozzá kapcsolódik ahhoz, amit most itt megvitatunk. Mi azt hangoztatjuk, hogy az információ megkettőződését, illetve a félrevezetést el kell kerülnünk. A végső cél, amelyet szükségesnek tartunk, ez a fogyasztók választásával kapcsolatos, illetve a tanácsadással. Fontos, hogy a fogyasztók, az ügyfelek bármilyen fajta biztosítási terméket a jövőben tanácsadás nélkül is megvásárolhassanak. Természetesen az ügyfél mindig e szabadon dönthet arról, hogy kíván-e tanácsadásban részesülni, de tapasztalatunkból tudjuk, hogy nagyon sok ügyfél nem kíván tanácsot kapni. Gyakran előfordul ez a nem összetett, egyszerű biztosítási termékeknél, például a lakásbiztosításoknál, ahol a fogyasztók nem szívesen fogadják ezt az információt, nem szíves, nem örülnek annak, hogyha rájuk erőltetik az információt. Ezt tehát a jövőben sem kívánjuk megváltoztatni. Végeredményben ez arra is, azzal is kapcsolatos, hogy a termékekhez való hozzáférés jelenlegi szintjét tartsuk fenn. arról is folyik a vita, hogy megfizetni az ügyfél az információt, ha nem tudná megfizetni azt az információt, akkor ez végeredményben azt is jelenteni, hogy lezárulna előtte a piac. Zárásképpen pedig a következetességről szeretnék szólni. Az IMD és a MIFID között természetesen a kereszt értékesítést eh, mi is figyelembe vesszük. Szerintünk az IMD-t összhangba kell hozni a MIFID-del, hogy elkerüljünk bármilyen fajta olyan helyzetet, amelyben nem lennének egyenlőek a feltételek. Túl sok a delegált jogi aktus, amikor például a szakmai standardok javításáról van szó. Végül pedig, ami a hatályt illeti, a véleményünk szerint tekintettel arra, hogy itt biztosítási közvetítésről van szó, a veszteség rendezés, mint olyan nem ide tartozik. Szerintünk indokolt lenne az ilyenfajta tevékenységeket kiemelni a hatályból. Köszönöm. Well, thank you very much. Én is köszönöm ezt világosan tájékoztatott álláspontjáról. Most Karti és aztán Bien úrra kapják meg a szót hogy az IMD javaslatot is kommentálják. Karti úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Talán megengedik, hogy Tyler asszony nyitó beszédét kommentáljam. Egyetértek az, azzal, hogy az IMD 2, hát nagyon sikeres IMD 1-es javítása. Az IMD 1-es nagyon száraz anyag volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az éppen nagyon költséges újraírását, rikasztját, ám módosításokra, javításokra szükség volt. Egyetértünk azokkal a gondolataival, mely a kis kapuk felszámolását illette, különösen a web alapú értékesítések tekintetében. Egyetértünk azzal is, hogy a kár rendező ügynökök szabályozása miképp alakuljon. Aztán az információ meg a biztosítása egy rendkívül kompetitív piacon, amely nagyon sokféle disztribúciós és közvetítői formát működtet, és ezen belül a klasszikus közvetítő csak az egyik, bár legnagyobb, legjelentősebb forma és a nagyon sokféle csoportosulása működik ezen a piacon a, köz, a közvetítőknek. Az általános aggályunk abban áll, hogy azt kell garantáljuk, hogy a disztribúciós csatornák sokfélesége és gazdagsága az ügyfél számára biztosítható legyen, ezen a rendkívül kompetitív piacon, mert semmiképpen se sértsük, ne ássuk alá, ne torzítsuk a piacot, billentve azt egy csoport típus érdekében a többiek kárára, és a vertikális integrációt ne erős, erőltessük, hiszen az ügyfél kárát szolgálná, kárára járna ez. Meg kell vizsgáljuk az új IMD-t fogyasztóvédelmi szempontból, mint egy egységes csomagot. Nem egy-egy elemét kell vizsgáljuk, hanem a csomag egészét kell egyensúlyban tartsuk. Egyébként egy egészében észszerűnek mondható ez a csomag. Az is világos, hogy a, a képzési sztenderdek tekintetében ezeket helytállnak tartjuk, a delegált jogi aktusok érvényesülését kicsit agályosnak tartjuk, ám az a fő irányával, mert a jogalkotás fő irányával egyetértünk. Az ügyfelek megfelelő ponton kell, hogy tájékoztatást kapjanak, minden szerződés alapján, kor, ez teljesen korrekt követelés, nem szabad túlterhelnünk információval az ügyfelet, releváns információra van szükség, az összeférhetetlenség tekintetében is, ezekre kitért legalábbis implicit módon az AMD1 helyén való, hogy kifejezett formában is megjelenjék az AMD2-ben, ahogy ez történik is, és törekednünk kell arra, hogy megragadjuk, kezeljük és orvosoljuk ezeket az összeférhetetlenségeket, amelyek az élet minden tekintetében a pénzügyi piacok, szolgáltatási piacán is szinte elkerülhetetlenek, ám rájuk kell mutatnunk. Tehát az, a, maga, a vállalat igazgatása kell, hogy rámutasson ezekre a pontokra, és fel kell hívni az ügyfél figyelmét az értékesítési ponton minden esetben az ilyen összeférhetetlenségi pontokra. Az átláthatóság kérdésében, nos, ez, azt, ez nagyon sok mindent jelenthet, azt is, hogy megmondom, ki vagyok, kinek a nevében árulom a terméket, ki fizet, mi a forrása a jövedelmemnek, amelyet ezért a munkáért kapok. És az ügyfelet fel kell hatalmazzuk arra is, hogy kérhessen részletes információt is a, a broker fizetéséről, ahogy most, ahogy most is áll a javaslatban, de csak öt éves időszakra. Ugyanakkor legyünk figyelemmel arra is, egy rettenetesen kompetitív piacról beszélünk. Nem szabad egy-egy csoportot külön választani e piacon, mert ha így teszünk, akkor torzítjuk a feltételeket. A, a broker fizetésére vonatkozó információ relevanciáját is figyelemmel kell legyünk, és itt talán különbség áll fenn az életbiztosítási és egyéb termékek között. Az alapkülönbség tehát a, a termék típustól függ, az értékes a termék típusától. Őszintén szólva, a fizetésre vonatkozó információ megadása a nem életbiztosítási termékeknél kötelező módon különösen nagyon komoly konzekvenciákkal járhat. Hadd adjak egy példát erre. Talán naív túl egyszerű módszertant fogadtak el, amely nem nincs tekintettel a piac valóságára. Mondjuk én egy közvetítő vagyok. A napi munkám egyébként ez, bár a szövetség elnöke vagyok. Ha megkérdeznék, hogy mennyit keresek a saját biztosításaim alapján, én 20%-os komissiót kapok. Ám ha a piacon megkérdeznek egy bankot, hogy mennyit keres, egy, egy lakásbiztosításon, mondja az, hogy 20-21-22 százalékot, rendben van. De mit nem mond meg a bank? Az, hogy a biztosító adja a komissiót, és ez végzi a, a munkát is, a bank pusztán csak referencia pontként működik. Akár 30%-ról is rúghat a tényleges értéke a komissiónak a, a a részesedésnek. Ám ezek nem feltétlenül releváns információk. Persze az ügyfél, ha akarja, megkérdezheti és meg kell mondani. Ám hogyha csak egy disztribúciós csatorna köt, adja meg kötelezően ezt az információt, az bizony radikális módon torzítja a piacot, és a lehetőségek sokféleségét csökkenti az ügyfél számára egy rendkívül kompetitív piacon. És a, a nem életbiztosított termékek piacán az ügyfél kárát szolgálná, hogyha egy éves megújításra szoruló szerződésen, egy, egy kompetitív piacon egy ilyen információ alapján döntene, amelynek relevanciája minimum, minimális. Mindig aggaszt engem e tekintetben, hogy minden egyes ügyfelemmel kapcsolatos érdekrendszeremben Ugye azt látnunk kell, hogy egy hosszú távú érdekre törekszem. A közvetítő az ügyféllel egy élethosszig tartó kapcsolatot akar kiépíteni, évtizedeken át tartó. Ez a, a, az üzlet értéke. Nem arról van szó, hogy egy eladásból mennyit be, hanem hogy a lehető leghosszabb tartó legyen a viszonyrendszer az ügyféllel, és ez értetően az ő érdekét is szolgálja. Én értelemben a hatály mindenkit le kell fedjen, a lehető legkisebb, kevesebb kivétellel kell működjön, csak a indokolt körülményekben a megadott inform, az ügyfélnek adott információ aktuális kell legyen, esetről esetre vonatkozóan az értékesítéskor releváns kell legyen az információ, és ha csak a, a komissziós díjra, komisszió díjra adunk tájékoztatást önmagában, az önmagában nem releváns. Az összeférhetetlenséget a tájékoztatás megadása kell, hogy kezelje oly módon, hogy a ügyfél abszolút értse, hogy, hogy milyen tanácsokat kapott, és milyen érdekek állhatnak a tanácsok mögött. Ezen jogszabály kapcsolatban tehát az általános aggályom az, hogy minden disztribúciós formával és vállalati formával kapcsolatban egyenlő szabályokat kell teremtsünk egy ilyen rendkívül kompetitív piacon. Mert ha nem sikerül ez, akkor több százezer kis közvetítőt teszünk tönkre Európában, akik napi kapcsolatot tartanak ügyfeleikkel, és nyújtanak teljesen szabad szolgáltatásokat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. We've run a bit because we were keen to get your expertise. Köszönjük. Nagyon jó, hogy nem csak a, a, a szakértelmére, hanem valóban az szakértelméről, hanem valóban az elkötelezettségéről, érzelmeiről is tanúbizonyságot tett. Bernyó úrnak adom meg pár percre a szót, Kaci Márkex úr is hozzá akarnak szólni, de hát azért röviden Bernyó úr. Köszönöm, elnök úr. Először az összeférhetetlenségről beszélnék, hiszen ez a legvitatottabb kérdés, azt követően pedig a hatályra térnék át. Tehát, összeférhetetlenség ügyében egyetértünk Oxley úr által elmondottakkal, miszerint a, a disclosure e, igazából e, nem e, csökkenti a felelősséget ezen a téren egyáltalán. Tehát a közvetítő jutalékról beszéltünk, ahogy Karti úr beszélt, lehet ez egy bank, lehet ez egy kis cég, vagy kis magában ember is, ez a szolgáltatás színvonalára nem feltétlenül van közülnő kihatással. A contingent remuneration, a feltételes javadalmazás esetében bizonyos forgalom nem csak egy termék esetében, hanem a cég esetében bizonyos forgalmi eh, határ elérése eh, esetén minden szerződés, minden kliens ugyanahoz a eh, céghez csoportosításra kerül, hogy, hogy a forgalmi adatok javuljanak, még akkor is, hogyha ez nem az a legjobb az ügyfél számára. Nem feltétlenül a legjobb, nem feltétlenül a legrosszabb. Ennek kettős következménye van a kis cégek dolgát megnehezíti a piacon, hogyha nagy cégek így dolgoznak, így járnak el. A feltételes javadalmazás másik esete, ami Belgiumban is tapasztalható, az, amikor az ügyfél által bejelentett esetek, balesetek száma hogyan alakult. Tehát egy kérdéses, megkérdőjelezhető esetet, balesetet jelent be valaki, akkor ez nem feltétlenül kell, hogy befolyásolja valakinek a, a, a jövedelmét. Ha ez így lenne, akkor ez borzasztó hatással lenne. Ezt a fajta feltételes javadalmazást azért meg kell szüntetni, hiszen ez a fogyasztóra roppant negatív hatással van. A MIFID-ben, eh, ami létezik, ez az alkalmazottak eh, javadalmazással kapcsolatban, mondjuk ugye vetészt veszünk egy bankról, egy közvetítő, vagy egy kis eh, vagy egy cég, kis közvetítő cég, vagy egy biztosító közvetlenül termékét közvetlenül áruló biztosító esetében azt tesznek, amit akarnak, olyan ösztönzőket használnak, amit csak akarnak az alkalmazottokkal, szóval lehet például. akár attól, attól is függővé tehetik a javadalmazás, hogy kín van aranyaklánc, vagy, vagy aranyakláncot is felajánlnak, vagy egy budapesti hétvégét, hétvégi nyaralás, bármit tehetsz, ez teljesen a cégtől függ, de az előző e, e, említett esetben ez csak negatív hatása van. A kérdés az, hogy ki fizeti meg mindezt? Hát a fogyasztó, mindig a fogyasztó, és így minden joga megvan arra, hogy, mire adja, hogy tudja, hogy mire adja a pénzét, milyen javadalmazással jár az adott termék értékesítése. Az összeférhetetlenséget nem lehet teljesen megszüntetni, de az elkerülendő, hogy csak a határozott vevő vagy ügyfél, aki valóban követeli, kéri ezt az információt, az kapja meg ezt a fajta tájékoztatást. Ez diszkriminatív lenne. Ami a hatály kérdését illeti, csak nagyon röviden, az irányelv, az IMD 1-es irányelv kizárta a hatályból a például a, a kiegészítő biztosítások esetét a különböző tárgyak eh, eh, esetében, illetve a biztosít, eh, az utazási biztosítás esetében. Most azonban egy nagyon könnyített módszerrel emeltek be például a gépjárműbiztosítást. Mondjuk a, az általában a termékbiztosítás vagy a mobilbiztosítás esetében, hogyha gyakran eh, úgy ajánlanak fel egy ilyen eh, terméket, hogy annélkül, hogy elmagyaráznak, hogy pontosan ez eh, mit jelent, mit akar. Egyáltalán nincs tisztában az ember azzal a tényel, hogy egy nem hasznos termék is ráadásul roppant drága, akár 50%-et is kiteheti ennek a, a, a bónusz vagy a vagy jutalék. Tehát az új irányelv hatája esetében az utazási biztosítás, vagy a termékekre, termékbiztosítás, mondjuk mobiltelefonbiztosítás, vagy az egészségbiztosítás eh, esetén, hiszen ezért olyan fontos, hogy mindenfajta biztosítás esetében eh, ez a, a közvetítő által ez a fajta tájékoztatásra sor kerüljön. Az IMD irányelv eh, hatály alól, de sajnos a fogyasztóvédelmi eh, irányelv eh, hatályelv eh, hatály alól is kikerült, azért mert azt gondolták, hogy majd az ágazati jogszabály jobban védi a fogyasztók védelmét, és a végén két cég közül a földre esik a, a fogyasztó, az is előfordulhat. I think that... Uh, Rendben, azt hiszem hogy az alapján, amit a szakértőktől hallhattunk, inkább megnezíti az életünket ez az irányát, mint hogy megkönnyíteni, úgyhogy nagyon érdemes volt meghívnunk a szakértőket. És eh, azon tisztelt kollégákhoz fordulok, akik még itt vannak, Sáci Markakis úrhoz, majd eh, Styler asszonyhoz, hogy ő is összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden három pozitív aspektusra térnék ki. Styler asszonyt támogatom ezekben. Itt mindenek előtt a definíció kiegészítéséről van szó a tying and unbundlingról. A kettes cikkben ezt támogatom és azt is, hogy megfelelő szakmai képesítésre van szükség. Ez egy olyan téma, amelyet pozitívan értékelünk. Ugyanis a biztosítási közvetítők képesítése szükséges, eleve összetett termékekről van szó, és éppen ezért a képesítés is megfelelő kell, hogy legyen a képzést, nemzeti hatóságnak kell felügyelnie, ahogyan azt a nyolcas as cikk is lehetővé tenni és az információt fontosnak tartjuk, hogy az információt kérni is lehessen. Bonyolult termékekről van szó, a fogyasztók gyakran nem ismerik ki magukat, tehát nem lehet elvárni tőlük, hogy a megfelelő kérdéseket tegyék fel, ezért a közvetítőknek közvetlenül kell rendelkezésre bocsátaniuk. És Styler asszony a 17-es cikket nagyon helyesen meg is változtatta. Egy kisebb kritikát is felvetnék, ez a hatályra vonatkozik. Itt még érdemes volna tisztázni, hogy ki az irányelv címzetje. Az összes alkalmazott, vagy csak azok, akik a biztosítási közvetítéssel foglalkoznak, mert a javaslatból ez nem derül ki egyértelműen. Elnök úr, ezzel a, ezen rövid észrevételekkel zárnám. Köszönöm. Good. And from my side, I think... Rendben. Most ami engem illet, a frakcióm nevében annyit mondhatok, hogy roppant hasznos mini meghallgatás volt ez. A biztosítási szakértőnk, eh, amit mondott az arányosságról, hogy milyen különböző, rengeteg különböző termékre terjed majd ki eh, a hatája ennek a jogszabálynak. Valamilyen fajta arányossági eh, vizsgálatot mindenképpen kell végeznünk, hiszen hogyha egy kísértékű biztosítást vesz valaki igénybe, mondjuk egy mezőgazdasági gépre vonatkozóan, amit egy kis közvetítő keresztül vesz igénybe, akkor az például a jövedelmező, javadalmazással kapcsolatos írtózatosan bonyolult tájékoztatás nem feltétlenül és elengedhetetlenül szükséges. A bónusz kérdésében pedig ez a biztosítási kánonban mélyen gyökerező gyakorlat, ezzel kapcsolatos tájékoztatás is bonyolult. Fontos, hogy a piac ne torzuljon egyik termék árára vagy előnyére. Hogyan lehet összehasonlítani eh, azt mondjuk, hogy egy olyan websájtot, ahol igazi munka nem is folyik, hanem gyakorlatilag csak reklámoznak, hogyan lehet egy, egy, egy személyes eh, szolgáltatás nyújtó eh, fogyasztó biztosítási közvetítővel, hát óvatosan kell eljárnunk, körültekintően kell eljárnunk annak érdekében, hogy nehogy a túltájékoztatás esete álljon elő, és hátrányba kerüljenek esetleg egyes fogyasztókban nem tudnak bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz egyenlően hozzáférni. Végezetül az internet alapú kereskedelem értékesítés egyre terjedő gyakorlata a biztosítás terén és olyasvalami, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az ajánlatok összehasonlítása esetében például szerintem joguk van a fogyasztóknak tudni, hogy valóban minden ajánlatot összehasonlítanak el az egész piacra kivetíthető ez az összehasonlítás, vagy sem. Styler asszonynak nincs könnyű dolga. Európa fogyasztóinak a szeme önön. Először is, hogy az idejét hogy fogja beosztani. A módosítók határidejét január 7-ére írtuk ki, holott 22-e, az van tehát időnk. Szeretném megköszönni hozzá a szólónak. Sajnálom, hogy nincsenek itt többen a szakbizottság tagja közül. A prezentációk minősége miatt is köszönet, meg azért is, mert bizonyos konszenzus látszik kialakulni a két iparág képviselői között abban, hogy mennyire fontos a világosság, hogy érthető legyen az információ. Az láthatóság persze mindig cél, ám az, hogy hogy biztosítjuk ezt, az annak a mikéntje ad értéket a fogyasztó kezébe. Erre figyelemmel kell legyünk, és látnunk kell a különbséget az életbiztosítás meg az egyéb termékek között. Ez nagyon fontos és érdekes felvetés volt, meg az is, hogy Lássuk, hogy a nagyvállalatokon kívül a mi szakbizottságunk a kis és középvállalatokat is kell, hogy támogassa. A KKV-k támogatása pedig azért cél, az információ megadása esetleg aggályokat vethet fel éppen a KKV-k szempontjából. Végsősorban az a legfontosabb, hogy átlátható módon adjuk meg az információt, és konzisztens módszertan mentén, a többi jogszabályhoz illeszkedő módon. Ennek fontossága abszolút kiemelkedő. Üdvözlöm tehát azt a gondolatot, ugye a konkrét módosítási, módosító pontokkal kapcsolatban szeretném majd meghallgatni a véleményüket. Reflektált mindegyikük ezekre a módosítókra. Amikor összelünk az árnyék előadókkal, érkezünk karácsony előtt megszervezni ezt az ülést, de nem sikerült. Tehát amikor majd összeülünk, akkor kell gondot figyelmet fordítani erre, és az Ekonszak Bizottság meg az elnök érdekezete tekintetében is ö, jobban kell harmonizálni a munkát, hiszen az Econ és az MCO, IMCO ezében kéz a kézben kéne, hogy haladjon és dolgozzon. Tehát az Econ szakbizottság ö, jelentése német és dán nyelven készült el eddig, holott nagyon fontos volna figyelemmel kísérni az ő munkájukat is. Köszönöm, hogy eljöttek, képviselőtársai véleményét is szívesen hallgatom, majd meg további módosítók születnek majd minden bizonyal köszönöm, hogy eljöttek. És Angelikának is köszönöm azt, hogy megszervezte a szakbizottság nevében minden. Sokszor a titkárság hatalmas munkát végez, most is ez történt. Köszönet neki is, és elnök úr önnek is. Well, thank you very much, uh, for leading. Köszönöm szépen. És Pánzeri úrnak is köszönjük, noha nincs már itt. Szeretném csak megerősíteni, hogy a módosítók a határideje január 22, 20-21-én fogjuk átfutni a módosítókat, és 4-én szavazunk. Természetesen szeretnénk haladni, de azért haladnunk kell az idővel, azért mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiálljunk a módosítaink mellett, mert az ECON határideje elég szoros, de hát ezen nem tudunk változtatni. Minden esetre azt hiszem láthatják, hogy mennyire komolyan vesszük ezt a témát, mennyire komolyan vesszük ezt a véleményt, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a négy meghívott szakértőnek. Nagyon hasznos volt a hozzájárulásuk, és ezért külön köszönettel tartozunk. És azt is szeretném megjegyezni, hogy tudom, hogy a bizottság jelen volt, nem mutattam be a bizottság képviselőit, de úgy értettem, hogy az illetékesek hozzászólnak majd a következő ülésünkön ehhez a témához, tehát hogyha most nem biztosítottunk időt a bizottság rendelkezésre, legközelebb ezt megtesszük, és köszönjük, hogy itt voltak az elnök, a tolmácsoknak is köszöni a munkát, és ezennel berekeztem az ülést, legközelebbi ülésünkre január 23-án és 24-én kerül sor négy nagy anyagról fogunk akkor szavazni, úgyhogy számítok arra, hogy tele lesz a terem kollégákkal, akik készek szavazni, addig pedig mindenkinek kellemes evétszünetet kívánok.